Okay, good morning, colleagues. Um, let us... Jó reggelt, kollégák, kedves kollégáim! Kezdjük el az emberi jogi workshopunk második részét. Az emberi jogok helyzete a szaheli régióban. Ez a napirendi pontunk. Ez az első vitam a emberi jogi jogok helyzetéről a Szahel régióban erről készült a jelentés, ennek a vitája. Hosszú vitát folytattunk már le a tervezett hatájáról és konkrét címéről, végezetül pedig a februári kibővített elnökségi ülésen úgy döntöttünk, hogy a cím az lesz, az emberi jogok helyzete a Szaheli régióban, Szahelövezetben, ahogyan a DROA és az AFET kibővített elnökségi ülésen döntöttek arról, az alcím az lesz, hogy a jelentés szól majd a nyugati Szahara kibővített térségéről. Nagyon fontos korszakot élünk a szaheli régióban, különösen Maliban. A mali helyzet, az emberi jogi kihatásai ennek és a nemzetközi válasz nagyon sok figyelmet hívott fel magára. Ugyanakkor emlékeznünk kell a további nagyon súlyos problémákra, amelyek nem csak Maliban, hanem a szaheli övezet más országaiban is nagy kihatással vannak az emberi jogokra. Például a szegénység, az élelmiszerellátási válság, hiányzanak a jogállami intézmények, és aggasztó híreket hallunk az emberkereskedelemről és a rabszolgaságról. Fel szeretném hívni a figyelmüket a parlament által múlt csütörtökön elfogadott szóbeli kérdésre és állásfoglalásra, amely elítéli az Mali pucs óta, a 2012. márciusában történt emberi jogok lábbal tip, tiprását, és felszólítja hatóságokat, hogy vonják felelősségre az elkövetőket. Felszólítja a tisztelt ház az icc a Nemzetközi Büntető Törvényszéket, hogy szólítsa fel a mali hatóságokat, hogy működjenek együtt a mali hatóságokkal. És ezért nagyon fontos, hogy az Afrikai Unió béke és biztonsági tanácsával és az ecovas szal is együttműködjenek. Fontos, az újjáépítés és az átmenet szerepe is nagyon fontos. Külön ki szeretném hangsúlyozni, hogy az ENSZ főtitkára Ban ki idén áprilisában megért jelentése a nyugati szaharai régióról azt mondja, idézem, nagyon fontos, hogy a nyugati szaharai konfliktust egy szélesebb körű szahel stratégiába ágyazva próbáljuk kezelni, és ebben az emberi jogok helyzete kulcsfontossággal bír. Úgy gondolom tehát, hogy nagyon sok okunk van arra, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, és nagyon sok szempont fogja befolyásolni a jelentésünket. Charles Cenök, a jelentéstevő, bemutatja a jelentés tervezetet. Látom, hogy az árnyék jelentéstevők legtöbbje itt van, Rota úrat látom. Jó napot kívánok! Ön egyébként a Deve véleményének is a szerzője. Renata Weber az Alde részéről van itt, Nielsen kollega a Zöldek részéről, és Árlaki urat nem látom, de Árlaki úr is hamarosan érkezik, mint tájékoztatnak, és Verzsia asszony szintén itt van. Nos, minden késlekedés nélkül. Illetve még elmondom, hogy a FAM még egy véleményt készül, melynek jelent, véleményt készít, melynek jelentéstevője Maria Gabriel. Úgy hiszem tehát, hogy most minden késlekedés nélkül megadjuk Csász Cenöknek a szót. Tessék parancsolni, Cenök kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ahogyan az albizottság tagjainak többsége tisztában van, velem, nem könnyű és nem ellentmondások nélküli a jelentés tervezetem. A nyugati Szahara ö, kérdéséről a jelentésem egyharmada szól, de ugyanakkor nagyon nagy figyelem hárul a nyugati Szahara térségre, térségére. Nagyon sok félrevezető információ terjeng, éppen ezért tájékoztatni szeretném önöket, hogy hogyan jött létre ez a jelentés. Az elnök asszony beszélt erről, de én is hogy számoljak be erről. Személyesen kezdem. Személyesen a nyugati szaharával kapcsolatosan konzisztenset, konzisztensen gondolkoztam a szaharai emberek önrendelkezési joga kapcsán, és arról, hogy az ENSZ közvetítésével határozhassák meg a jövőjüket. De itt most emberi jogokról van szó. A, nyug, a nyugodt szaharai emberekkel, hogy kezükbe vegyék a sorsokat és népszavazást tartsanak de ugyanakkor, és erről nem akarok szólni, de soha nem akartam a nyugat-szaharai térségre kiterjeszteni a jelentést. Először, amikor elfogadtam a jelentést, úgy arról volt szó, hogy a Szahel térségről beszéljen. Aztán kiderült, hogy nyugati Szahara is részét képezi a jelentésnek és kiderült, hogy aztán csak a nyugati szaharai régió emberi jogi jogról kell beszélni. Aztán kompromisszumot kötöttünk, hogy a nyugati szahara és Sahel Szahel térségről szóljon. Ugyanakkor azt mondtam, hogy túl széles a jelentés hatája ahhoz, hogy ezt lefedjük. Azután tárgyalásokat folytattunk. A címekről is arról beszéltünk, hogy csak a Szahel régióról beszélünk a főcímben, ám a nyugati Szahara térségről <clears throat> szól majd a hatály. Mind az AFET és mind a DROA szakbizottságok és az elnökök értekezleté, elnökségén és az elnökök értekezletén megerősítették ezt. Ugyanakkor voltak sokan, akik ezt megkérdőjelezték ezt a lehetőséget, de az elnökök értekezlete világos szót beszélt. Geopolitika, a geopolitikai biztonság és az emberi jogok tekintetében lehet, hogy azonban téves a Szahát és a Nyugat-Szaharát összemosni. Ahogyan az ENSZ főtitkára elmondta idén tavasszal, a konfliktust a szélesebb Szahel térség tekintetében kell tekinteni, és ahogyan gyakran elmondjuk az albizottságunkban, az emberi jogok és a biztonság elválaszthatatlanok. A nyugat-szaharai bizonytalanság nő, és az erőszak elterjedése katasztrofikus volna a régióra, és nagy veszéllyel járna az egész világra nézvést. A jelentésem fő területe az EU Szahel stratégia öt célországával foglalkozik. A jelentés legnagyobb része értelemszerűen az elmúlt 18 hónapos mali eseményekkel történik. Ez egy olyan nyugat-afrikai ország, amelyben korábban viszonylag politikai stabilitás és béke honolt. Bár óvatosan optimisták lehetünk, hogy a krízis javát befejeztük, de a krízisnek még nincsen teljesen vége, még több száz ezer elűzött és menekült van a térségben, és vár arra, hogy hazatérjem és persze a különböző mali közösségeket is figyelembe kell venni, azért, hogy ne csak Maliban, hanem az egész régióban békésen lehessen élni. Malit prototípusként kell látni az igazságszolgáltatás és jogállamiság megteremtésének területén. Túl gyakran a szaheli régióban az emberiesség elleni bűncselekmények elkövetői nem kerültek meg büntetésre. A volt csádi diktátor Isen Habré Szenegában elítélésre került, és éppen ezért ezt nagyon üdvözöljük. Komoly aggájaink vannak Maliban, hogy fellépjünk a büntetlenség ellen, éppen ezért egy átfogó stratégia fontosságáról beszélek a szahali régióban, amely az emberi jogok fontosságát hangsúlyozza ki, a dzsihádi radikalizáció ellen lép fel, az emberkereskedelem, a fegyver és a kábítószerkereskedelem ellen száll, síkra az úgynevezett csempész, eh, észak-dél és kelet-nyugati csempész autópálya eh, megfékezése mellett száll síkra, és fontosnak tartja, hogy megerősítsük az állami intézményeket. A jelentés külön hangsúlyozza a hatalmak decentralizációját és a civil társadalom megerősítésének fontosságát. Végezetül pedig a nők, a gyermekek és a kisebbségek helyzetéről beszélek, a kényszerházasság, a gyermekmunka, ellenszállók síkra, és Mauritanében külön aktuális a rabszolgaság. Ugyanakkor a homoszexuálisok üldözése ellen is szólok, hiszen és az remélem, hogy kiderül, hogy nem igaz mindaz, amit hallunk a rabszolgaságról. Fontos, hogy az Európai Unió és erről is szólok jelentésében, jelentésemben a nemzetközi szereplőkkel együttműködjön. Az EU-nak kereskedelmi missziója van Máliban, és Nígerben pedig kapacitásépítési missziója van, de átfogó eu szahel stratégiára van szükség. Ez egy olyan terület, ahol többet tudunk tenni annak érdekében, hogy segítsük a térséget, és remélem, hogy jelentésem egy kis lépésben hozzájárul ehhez. Végezetül pedig a módosítók benyújtásáról szólnék, ez június 26-a lesz, és eh, reményeink szerint szeptemberben szavazunk a jelentéstervezetről a szakbizottságban, és októberben a plenárisban. De öm, kérem az elnök mondja, hogy ez erősítse meg, mert az aldem módosítani akarta a határidőket. Köszönöm szépen, köszönöm, Tenok úr. Úgy hiszem, hogy a bevett eljárás szerint járunk el, és most az árnyék jelentéstevők. Karszpiák meg a szók, Árlaki úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy egy eh, kiegyensúlyozott jelentésről beszélhetünk, amely a stabilitás és a biztonság kérdését hangsúlyozza, és az emberi jogok kérdésére koncentrál a térségben részletes módon. A Sahel egy nagyon nehéz és szegény afrikai térség, és valódi stratégiára van szükségük. Az unió részéről az emberi jogok és a biztonság tekintetében. Nagy aggályok érvényesültek ez idáig Malival kapcsolatban, illetve a mali biztonsági helyzet kapcsán. Azt mondanám el ezzel kapcsolatban, hogy ez a jelentés eredetileg voltak éppen a nyugati szaharai térség emberi jogaival foglalkozott volna. <clears throat> Ám egy sor változás okán e, alakult át a Szahel térségéről szóló jelentésről. Ez is jó, bár én személy szerint az eredeti fókusznak jobban örültem volna. Láttam azonban, hogy a jelentéstervezet szól a nyugat-szaharai helyzetről is, <clears throat> és ez is ezek is nagyon fontos, jó és megfontolandó észrevételek, melyeket támogatok. De ugyanakkor egy sor módosítót is elkészítettem annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzethez eh, igazítsuk a jelentéstervezetet a nyugat-szaharai térség jelenségeire kitérve, hiszen erről szólni kell a jelentésben. Hiszen ne felejtsük el, hogy nem csak Maliról van szó, nem csak a volt mali vészhelyzettel kell beszélni, ről beszélni, hanem folyamatos, a helyzet folyamatosan fokozódik a nyugati szaharai térségben. Ezért erről beszélni kell a jelentéstervezetben, ezért készítettem a módosítót. Főleg, mert hogy az emberi jogok lába, lábbal tiprásáról nem rendelkezünk kellő információval a nyugati szaharai térségben, a nyugat-szaharai térségben. Persze egy jelentés nem beszélhet mindenről, de nagyon furcsának kar tartom, hogy a nyugat térségben nem tudjuk pontosan, hogy az emberi jogoknak milyen helyzetük van. Miközben nagyon sok beszámolóval rendelkezünk arról, hogy nagyon rossz helyzetben vannak a Marokkó által elfoglalt nyugat-szaharai térségben az emberi jogok. Módosítóimat benyújtottam, nem akarom őket bemutatni, de ilyen szellemben nyújtottam be, és remélem, hogy termékeny vitát folytatunk majd a kollégákkal a kérdésről. Rotta úr, a néppárti árnyék jelentéstevő, ráadásul a DEVE, a Fejlesztési Szakbizottság véleményének is szerzője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, raportőr úr, köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadó hozzászólását, és a rendkívül magas minőségű véleménytervezetet amelyik arról szól, hogy hogyan kell a helyzetet megoldani a Száhelben, és hogyan tartjuk fönt az emberi jogok védelmét. Ahogy említettük, ez egy elég széles földrajzi térség, amelyik politikailag instabil. Nagyon fontos, hogy meglegyen egy megfelelő rátekintés a száhelövezetre. És a Magreb országok, Marokko, Algéria Tunézia és Libiáról van szó. Nem fogok most, mivel hogy ez elhangzott, a különböző kapcsolatok a Nyugat-Szaharával. Ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy, mi, hogy felelősségünk az, hogy a Szaheb államok mellett lévő térségekről is szóljunk, a határokról, nagyon fontos, hogy ezekről az, ezeknek az országoknak a problémáiról szóljunk, az Európai Unió a stratégiáiról, a fejlesztési stratégiáiról, a Száhel rekoncentrál Málira, Niger, Csád és Burkina Faszóval is foglalkozik. A, problé- a biztonsági problémák fontosak. Ugyanakkor fontos, hogy az emberi jogokra tekintsünk, elsősorban a nők helyzetére oda kell figyelnünk a terrorista csoportok működésére, nevezetesen Nigerben, amelyek veszélyeztetik Niger stabilitását. Az ő tevékenységük nyomán Algéria déli részen is rendkívül stabil a helyzet és veszélyes, a vezetőjük a líbiai hadsereg egy volt vezetője, szükséges, hogy nagyra törő tervekkel kezdjünk neki ennek a jelentéstervezetnek. A raportőr úr ön több részre osztotta az ön jelentését, és ez nem szeretnék um, hozzászólni, de az a francia katonai fellépés, amelyet nemzetközileg is elismertek, ez hozzájárult ahhoz, hogy kielezedjen a helyzet katonailag a helyzetben, abban a térségben. Másodszorban ön különböző reformokat említett az emberi jogok tekintetében, Máliban és Csádban, Nigerben aztán a sajtószabadságnak a biztosítása ezekben az országokban, és ezeket osztom, aztán harmadik helyre a kisebbségek, a gyengébbeknek az védelme, és le kell állítani mindenféle diszkriminációt, rabszolgasság, a gyermekek dolgoztatása, negyedik pont, a ahogy említettem, a határok, a határok elmosodottak, nomád népek vannak ott, és ezek mozognak, és ez oda kell figyelni. Az árnyék jelentéstevőként én tudom, hogy ez az anyag már öt éve halad. Emlékszem Becker úrnak az első változatára, de azóta is dolgozunk keményen ebben a témában. Nagyon sok dolog van, ami azóta hozzá jött a e tematikához. Vannak más országok is a Sahelben, Burkina Faso, meg más országok, ahol Mauritania ott van a legnagyobb tábor, menekült tábor az egész Száhelben, és rendkívül aggasztóak ott a körülmények. Mi úgy gondoljuk, hogy ha a konfliktusok, a fegyveres konfliktusokat nem rendezik, akkor ez az egész térségre kihatással lesz. Úgy vélem, hogy a stratégiát, amit alkalmazunk kell, annak sokkal szélesebbnek kell, hogy legyen figyelembe kell venni, hogy bármi történik a Száhel bármelyik országában, az hatással van a többi országra. Egy ambiciózus politikát kell alkalmazni Száhelben, annak érdekében, hogy biztosítsuk az egész térségnek a fejlődését és biztonságát. Oda kell figyelni az emberi jogok tiszteletbetartására is, és raportor úr és árnyékjelentéstevő úr állok az önök rendelkezésére, és be fogok nyújtani több módosítót is. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen Ruata úrnak, Renáta Weber az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Engedjék meg azzal, hogy gratuláljak az előadónak a tervezetéhez. Ez nem csak az én véleményem, az ALDE frakcióban erről már eszmét cseréltünk. Általános vélemény, hogy ez a jelentés egy kiegyensúlyozott jelentés. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogyha egy kívülálló, ha nem tudja, hogyan működik a parlament, tehát hogyha egy kívülálló megnézni ezt a jelentést, akkor komoly nehézségei lennének, hogy megértse, hogy van a címben egy dolog, a tartalom meg nem túlságosan, de jelentős részben valami mással foglalkozik. Persze, ilyen körülmények között működünk, és a körülményekhez képest ez egy kiegyensúlyozott jelentés, egy csomó problémát meg is említ. Az emberi jogokkal foglalkozik a jelentés a Száhelővezetben, és 90 5%-ban, vagy a frakciómban 90%-ig a Nyugat-Szaharával foglalkoztunk. Jó, persze, tudjuk. Jó lenne két külön jelentés, az egyik a Nyugat-Szaharával foglalkozna, a másik pedig a Szahelővezettel. Ami személyesen engem illet. Tetszik nekem ez a struktúra, ami a jelentésben kialakult, a személyes módosítóim Szahellel fognak foglalkozni, nem a szaharai területtel, bár mások foglalkoznak ezzel a frakciómban, de azt gondolom, hogy ez fontos dolog, hogyha megnézzük a határokat és a spillover hatásokat, amelyek kialakulnak az emberi jogok területén, hiszen a régió országai országait érinti a politikai instabilitás, úgy általában is, és annak érdekében, hogy a képet most kiteljesítsük, néhány módosításra szükség lehet, hogy elinduljunk ebbe az irányba, ebbe az összefüggéseket vizsgáljuk meg a nyugat szaharaban élő népeket is, az ott élő embereket is, több millió emberről van szó, aki szenved a szaheli övezetben különböző módon, tehát valahol összefüggés állapítható meg. Azt gondolom, hogy a rabszolgaság témájával foglalkozik, majd néhány módosító, mit tehetünk annak érdekében, hogy foglalkozzunk, hogy segítsünk azon országoknak, akik érintve vannak, az, az ennek kitett lakosságnak, a sérülékeny lakosságnak, a gyermekek, fiatalkorúak, nők. Én elsősorban a Szaheli övezettel foglalkozom, de természetesen a nyugat-szaharával is foglalkozni fognak a módosítók mások részéről. De összességében ezek a módosítók arra vonatkoznak, hogy sikerüljön tényleg egy közös következtetést kialakítani a jelentés kapcsán. A frakcióm nevében van egy konkrét javaslatom, kérésem a határi, a határidővel kapcsolatban a frakcióm Münchenbe utazik egy tanulmányútra hétfőn, és nehéz lenne a módosítókat előterjeszteni a határidőre, amiben már megállapodtunk, vagy amit már kitűztek, nem tudom, van-e lehetőség. Kérdés, talán a rákövetkező hétfő lenne érdekes, ezt az de nagyra tartaná, hogy ezt el tudnák fogadni, ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek nevében. Je voudrais dire que pour mon groupe, euh, ce, rap ce rapport de M. Tannock est... Ami a mi frakciónkat érinti, jó ez a jelentés, amit készítettek. Egy néhány módosítónk lesz, de egy néhány pontosításra, tisztázásra lesz szükség, hiszen a helyzet folyamatosan változik. Mindenek előtt el kell, hogy mondjam, hogy Malival fogunk foglalkozni. A tegnapi megállapodás meglehetősen pozitív eredményre vezetett. Aztán most függetlenül kell fellépnünk, ami az igazságszolgáltatást illeti, erősíteni kell az igazságszolgáltatást. Örülök annak, hogy a nők helyzetét komolyan veszik a gyermekek a rabszolgasság, mindezek a kérdések rendkívül fontosak. Nagyon örülünk ennek tehát, hogy ezekkel foglalkozik. Tudomásul vettem ezt a megállapodást, amelyik egy nemzetközi vizsgálatról szól, ez pozitív, rendkívül pozitív, aztán a menekültek és a humanitárius krízishelyzet, ez rendkívül fontos, hogy erre rá is mutassunk a 12-es bekezdésben ön a, a kibékítő bizottságról szól. Rámutatnak arra, hogy ez már létezik. Márciusban alakult, 30 tagja van, 24 férfi, 6 asszony, de erről majd visszatérünk, és erről majd fogunk beszélni. Ami a Nyugat-Szahara helyzetet illeti, a zöldek helyzete a parla, az Európai Parlamentben közismert, Önök is mondták, hogy a szaraui nép rendelkezését támogatjuk, egy elvi megállapodásra is jut, és előírtak már 1998-ban, tehát ezzel rendben van minden. Aztán néhány módosított szeretnék már előre bejelenteni. Május 15-én Nyugat-Szaharában letartóztatták tüntetőket, akik békesen tüntettek, szóval nagyon fontos, hogy ezek ben a térségben megerősítjük azonnak a jogát, a jogait, akik tüntetnek és szót emelnek. Önök gyerekekről beszéltek, de nem értem pontosan, hogy miről van szó. Olyan gyerekek, akiket elraboltak és Kubába vitték. Nos, én szeretem tudni, hogy mi a forrása, mire alapozza ezeket a kijelentéseket. Jó magam is jártam Atin Dúfban és nyugat-szaharai táborokban, és nem hallottam olyan gyerekről, akit elvették a családjuktól és Kubába vitték. Erről nem hallottam, és meglepődtem bevallom. Aztán támogatom az önök javaslatait. Mi csak ezt meg szeretnénk erősíteni, és egy kicsit részletesebben áttekinteni néhány pontot. Köszönöm. Madam. Köszönöm. Kiel Nielsen asszony úgy értem, hogy Verzsá asszony nem tud jelen lenni, úgyhogy a módosítókat később fogja előterjeszteni most szeretném elmondani. Nem olvastam el a tervezetet, és hogy most, hogy végighallgattam önöket, Rata úr is mondott tehát egy néhány dolgot, és a módosítók a különböző menekült országokban, menekült táborokkal foglalkoznak ebben a régióban. Abból indulok ki, ezek után, hogy önök megvizsgálják azok azoknak az embereknek a helyzetét is, akiket a Szaharán át csempésztek, akik aztán menekült státuszt kérnek Európában, vagy igyekeznek a Magrebbe eljutni. Lehet, hogy a rabszolgaság rész lefedi őket, de gondolom, hogy azért nekik konkrét problémáik is vannak. A listámon hárman szerepelnek még, akik hozzászólnak. Nem látok több jelentkezőt pillanatnyilag. Akkor ezzel le is zárom a listát. Preda úr, az első. Köszönöm szépen. Először is üdvözölni szeretném ennek a jelentéstervezetnek a kezdeményezését. Nagyon fontos pontról van szó, ugyanis egy darabig nem foglalkoztunk a Nyugat-Szahara helyzetével, de mindez felerősödött, amikor Maliban kitört a válság. Egyetértek a jelentés legtöbb jelentésével, kijelentésével. A Maliról szólók 4-től 12-es pontig rendkívül fontos, aztán a jó kormányzás, a 18-tól 21-es cikkek, és aztán azok a javaslatok, hogy javítjuk az európai stratégiáját a Száhellel kapcsolatban. Úgy velem, hogy ez rendkívül fontos, rendkívül érdekes. Nagyon fontos, hogy megerősítjük az emberi jogokat a Száhel térségében, úgy, ahogy szerepel a 34-es cikkben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezekkel foglalkozunk. Ugyanakkor vannak kritikáim a jelentéssel kapcsolatosan főleg a felépítése jelentésnek, és az utolsó részszel vannak problémáim, a 36-tól 46-os cikkekkel. Ez a Enok kollégánk jelentésében igazolás, amelyikben arról szól, hogy mi a helyzet eh, Nyugat-Szaharában, amelyet április 8-án írt, ad, terjesztett elő. Nos, Tennak kollega jelentésében az a kapcsolat, ami létezik, az elég gyenge. Én elolvastam ezeket a jelentéseket, és igaz, hogy a főtitkár, az ENSZ főtitkárságának a jelentés Ben az szerepel, hogy mennyire fontos Nyugat-Szahara helyzete az egész Szahel térség békéje szempontjából. Szóval van ez a két sor, amit nagyon fontos kiemelnünk. Az ENSZ főtitkára kiemeli azt, hogy az emberi jogok helyzetének a javítása rendkívül fontos az egész Szahara térségének a javítása érdekében, és itt ebben a jelentésben, amelyik Nyugat-Szaharáról szól, meg Száherről, ez rendkívül fontos, hogy ez is szerepeljen. Egy 25 oldalas jelentésből két sor van, amelyik kapcsolatot teremt a Nyugat-Szahara és a Száhel között. Ez úgy gondolom, hogy ezen javítani kell. Nagyon sok dolog van, amit érdemes áttekinteni, annak érdekében, hogy elérjük a megfelelő egyensúlyt. Úgy vélem, hogy először is választ kell adni ennek a nagyon világos kérdésre. Szaharáról írunk egy jelentést? Az én válaszom rendkívül egyértelmű, a válasz nem. Én úgy gondolom, hogy a 35-ös cikkel eh, lehetne nyugodtan véget vetni ennek a jelentésnek. Köszönöm, Anna Gomez a következő. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok Charles Tenoknak a kiváló jelentésért. Úgy gondolom ez egy kiváló jelentés, és eh, nem minden nap fordul elő, hogy a szocialisták dicsérnek valakit, hogyha ő konkrétan az ECR tagja. De az miért a tartalmat illetően, az átfogó megközelítést illetően, hogy figyel a legfontosabb kérdésekre, a kormányzás kérdéseit, ahogyan felveti, a kapacitásépítésre, és természetesen eh, az emberi jogokra való fókuszálással, a legfontosabb problémák kilagadásával az emberi jogi területen a legfontosabb szereplők, elkövetők és áldozatok, a menekültek, a nők, a rabszolgaság problémája, ez mind szerepel bennem. És nagyon fontos az is, hogy ez a jelentés tartalmazza a biztonsági részt is. Ez fontos nekünk is, és a régiónak is. Ez egy Európai Uniós jelentés, lássuk be. És szerintem nem kell itt szerénykednünk hogyha az értékeinket védjük, az elveinket, és persze vannak érdekeink is, és vannak biztonsági érdekek, ezeket is védjük. Most a Preda úr által felvetettekből indulok ki, hogyha ő azt mondja, hogy mi a helyzet a Nyugat-Szaharában és az egész Sahel övezetben, ne, hát nem erős, és az ENSZ főtitkári jelentése nem elég erős. Szerintem en igenis erős az. És azt gondolom, hogy különböző országokba járva a régióban 2005-ben egy tábort is meglátogattam, visszatértem 2005-ben, még nem volt akkor kérdés, hogy Maliban történik-e valami, és azt mondtam, hogy ez a probléma el fog vezetni az egész régióban jelentős nehézségekhez. És láthatóak voltak, a terrorizmus is látható volt számomra, miután négy napot voltam ezen a területen, ott a sivatagban, a halál, a sivatag, ott senki se szeret élni, ha nem kell. És a gyermekek, akik ott születnek, azok tökéletes toborzó tárgyait, a toborzás tárgyai a terroristák számára. Mindegy, hogy mire fogják ezt, hogy az iszlám elleni támadás, vagy a keresztények felé, bármilyen okot, a függetlenség, bármit ki lehet találni. És számosan vannak, akik nem figyeltek erre annak idején. De az világos volt, hogy a szaheli fejlődés pont erre mutat rá. Ez rendkívül fontos, fókuszál az emberi jogokra, de nem felejti el a biztonsági részt sem az egészből, ami egy alapvető fontosságú dolog. Nos, nézzük nyugat-szaharai kérdés fontosságát, elsőbségét. Azt gondolom, hogy van, miért a legfontosabb, ennek van egy konkrét, kézzelfogható érdemi oka, de van egy eljárásbeli oka is, amit nem szabad szem előtt éveszteni ezt a jelentést. Két nyugat-szaharai jelentést követő javaslatból született, tehát a parlamenti képviselők egy csoportja többször is meglátogat meghagyta Szaharát, és aztán erre a következtésre jutottak. Számos kísérlet volt egyébként arra, hogy, de aztán igazából nem sikerült ezt meglátogatni, és azt gondolom, egy szocialista, egy demokrata delegációs Veronik járt ott ma, ma délután Marokkóba indulnak, Nyugat-Szaharába is, és ha, egyebek. Tehát ezért született meg ez a jelentés, ez az eredeti, ez többen voltak, különböző problémák merültek fel, különböző pártok, diplomáciai fellépések voltak, a pártok igyekeztek az érdekeiket keresztül vinni. És hát összességében arról volt szó, hogy egész Száheli övezetet megvizsgáljuk ezzel, és azt gondolom, hogy tényleg jó munkát végzett a jelentés készítője. vannak, persze javaslataim módosítók formájában. Remélem, hogy a marokkói látogatás, a nyugat látogatás után még pontosíthatom ezeket. Van egy konkrét dolog, amit külön szeretnék hangsúlyozni, és amit mások is már mondtak, amit el kell mélyíteni szerintem. Ez a konfliktus rettenetes hatásokkal jár, negatív hatásokkal jár az egész régióra, és az ott élő emberek jólétét negatívan befolyásolja, és egész Algéria fejlődését, hogyha jobb kapcsolatok, jobb kapcsolat alakulnak ki a két ország között, ez nagyon komoly előnyöket foglal a magában, és ezt ki kell hangsúlyozni, úgy vélem, ilyen értelemben fogok módosítót előterjeszteni. Azon kívül azt is gondolom, hogy a hivatkozás a Sahelre, tehát szerintem ezt jobban kellene Algéria összefüggésében hangsúlyozni, mert ezek a kapcsolatok létfontosságúak, hiszen ez a kérdés a szaheli részt is érinti. Algéria, Algéria szaheli részéről beszélek. De tényleg jó ez a jelentés. Köszönöm szépen. Most pedig az első vita végére érünk lassan. Ketten jelentkeztek, kérem röviden, Weigel úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik kihangsúlyozzák, hogy nagyszerű ez a jelentés. Politikailag roppant kiegyensúlyozott, és nagyon jól megalapozott. Tehát gratulálok tenok kollégának erőfeszítéseihez, hogy bemutassa a tényeket, a probléma lényegét, és azokat a tényeket, amelyeken a <clears throat> problémák nyugszanak. A szaheli helyzet nap mint nap változik, folyamatosan változóban van, és a líbiai eseményeket nyomon követtük azután. A többi ország, Mali és sorolhatnám eseményeit nyomon követtük, de a mi politikai elemzésünk és képességünk hiányából ered, hogy nem látjuk előre, hogy mi fog történni, már pedig ez magától értetődő volt, és az egyik dolog, aminek meg kell történnie, az az, hogy a szahrávi nemzet, mely 40 éve szenved menekültáborokban, a régió egészében. Tehát ezt a problémát egy eh, súlyos politikai és emberi jogi krízisként kell elemezni. Az új menekültáborokat az egész régióban hozták létre, a szíreiai válság következtében, és a válság végét még nem látjuk. Körülbelül 200 ezer ember tekinthető az emberi jogi katasztrófa áldozatainak. Néhány szót szeretnék mondani a nem diplomáciai területről. Azért beszélhetek talán erről, mert 30 évig diplomata voltam. A nyugati szaharai kérdésben van egy olyan szempont, amelyet nagyon nehezen tudok megérteni, hiszem Van egy olyan régiója a folyamat a világnak, ahol a dekolonil, a gyarmatosítás megszüntetésének folyamata nem ért véget. Marokkónak referendumot kellene szerveznie, kellene és megbízható beszámolók számolnak arról be, hogy az emberi jogokat súlyosan sérték és lábbal tiporják. Robert Kennedy alapítvány jelentésére utalok, vagy pedig az ENSZ főtitkárnak külön jelentéstevőjének jelentésére a kínzásról. És ezen közben itt ülnek a kollégák a teremben, és azt mondják, hogy ez egy olyan kérdés, amelyre nem kell figyelnünk. Nem kell erről beszélnünk, nem kell felszólamolnunk ez ügyben Mondjuk azt, hogy ez egy mellékterméke a folyamatoknak, kitörődik 200 ember emberi jogaival a menekültáborokban. Őszintén szólva, nem értem ezt. Vagy értem, ez az elfogultság mellékterméke, valamint a parlamentben dolgozó lobbisták tevékenységének végeredménye, és ez szerintem elfogadhatatlan. Én a nyugat-szaharai intergrup delegációjának tagja voltam, szégyenletes módon utasítottak ki Marokkóból, tegnap a parlament elnökével is beszéltünk erről, soha senki nem kért elnézést tőlünk. <clears throat> az Európai Parlament tagjainak hihetetlen diszkriminációja okán miatt senki nem gondolta, hogy szükséges volna <clears throat> a parlament tagjait megvédeni, amikor egy tényfeltáró misszióra utaznak, és bár tudjuk, hogy itt ez a jelentés, ahogy Laki úr mondtam, a parlament folyamatosan gyárt jelentéseket a különböző kisebbségek helyzetéről az egész világban, de a nyugat-szaharai helyzetről soha nem készítettünk jelentést. Ez abszurd. Még egyszer mondom, ez a jelentés kitűnő, Ám hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy a nyugodt-szaharai kérdéssel foglalkozunk, vagy nem, hát nagyon gyanús okok vannak a háttérben, hogy miért nem foglalkozunk vele. Köszönöm. Köszönöm. Azt kell, hogy mondjam, hogy több kollega kéri a szót. Lezártam a felszólalók listáját Szeribi úr után, hiszen egy másik napi rendi pont is szerepel a renden, és ez a jelentés első vitája tehát több lehetőségünk lesz a vitára. De most Száribi úr kapszott. Köszönöm, elnök asszony. Csatlakozom az előttem szólókhoz, és gratulálok a raportőrnek, Tanak úrnak. Nehéz gyakorlat, kényes témáról van szó és néhány aggály volt eleinte, mindenki érzékenyen közelített ezt a témát, ugyanakkor nagyon fontos, hogy elkészült a szöveg, nem volt annyira könnyű, mint aminek tűnni. Keniszei a mi árnyékjelentéstevőnk, és hozzácsatlakozom. Ezt ki szeretem hangsúlyozni, hogy részünkről nagyon fontos a népek rendelkezési joga, mi szeretnénk eh, meggyorsítani azt az ötletet, amelyik egy referendumról szól. Nem értem, hogy ezt a kérdést miért nem osztják a szereplők ebben a témában. Ami az emberi jogokat illeti, nagyon fontos, hogy két témával foglalkozunk, a biztonság és eh, a eh, gazdasági fejlődés Ön azt hiszem, hogy említi a, biz, a biztonság kérdését a jelentésében, és ez nagyon jó. Úgy vélem, hogy jelenleg a Száhel térségében két prioritás van előttünk, és amelyet nem eléggé hangsúlyosak a jelentésben. Az első téma tehát a biztonság. Líbiáról szól a kérdés, ugyanis Líbia instabilitása egy rendkívül aggasztó jelenség a térségben, és nagyon sok kihatással van a térség többi országára is. A terrorizmus, a radikalizmus is rendkívül erős, és ez mindez összefügg a líbiai instabilitással. Aztán algériai kérdés is itt van, a radikalizáció, ebben az országban, ahol volt már egy forradalom, ezt a forradalmat üdvözöltük, és szeretnénk, hogy Tunézia is több biztonságos stabilitása lejjen. Vannak további kérdések, amelyekkel fontosak a biztonság érdekében, és ezeket ki kell hangsúlyozni a jelentésben. Van egy probléma Algéria és Marokkó között, rendkívül fontos, hogy ezzel is foglalkozzunk. A nagy Magrebnek kérdése rendkívül fontos, egy olyan gazdasági együttműködést kellene előmozdítani, amelyik rendkívül fontos lenne ebben a térségben. A fiataloknak a helyzetének a javítása rendkívül fontos, mert ebből származik a radikalizmus és a terrorizmus. Én úgy gondolom, hogy emiatt ezzel a kérdéssel prioritást kell, hogy élvezzen nálunk. Mi, amikor foglalkozzunk ezzel a térséggel, rendkívül fontos, hogy elősegítsük az együttműködést Tunéziával, Algériával, Marokkóval, nagy nagyon fontos, hogy egy Európa Unió és Nagy Magreb együttműködésről is szóljunk. Úgy gondolom, hogy Nyugat-Szahara kérdése nem szabad, hogy a, hogy a nyugat-szaharai kérdés kihatással legyen a térség két legnagyobb országának a kapcsolataira. Én úgy gondolom tehát, hogy a nyugat-szahara kérdésben tovább kell menni, és azt kell ajánlani a Magreb országnak, hogy lépjenek túl a, a, a, mm, különböző gondolatokon és az különböző ellenvéleményeken, és próbálják meg egy egységes, egy egységes fellépéssel megoldani a térség problémáit. hogyha a, a nagy magrebi koalíció vagy szövetséget létrehozzuk, akkor sokkal fontosabb lenne egy ilyen nagy szereplővel tárgyalásokat elindítani. Köszönöm szépen, raportőr úr, hogy ezt a jelentést így feldolgozta. Líbia, Tunézia két aggasztó ország, sokkal agasztóbb, mint Mali helyzete, ugyanis Maliban rendeződött a francia ö, közbelépés következtében. Nagyon fontos tehát, hogy a terroristák táptalaját megállítsuk, Maliban is úgy, ahogy más országokban is, és nagyon óvatosan kell figyelni azt, hogy mi történik Tunéziában és Líbiában is. Köszönöm. Locsa, Mr. Tanok. Megadom Tanok kollégának a szót. Még eh, Renáta Webernek válaszolok. Azt kérdezte, hogy a módosítók beadásának a határidejét módosítani lehet-e. Nos, a szabályaink alapján elfogadható az, ezért, és a jelentéstől is elfogadja, tehát július 1-én este 6 óráig lehet benyújtani módosítókat. Tájékoztattak arról, hogy elfogadható, hogy július 1-én este 6 óráig nyújtsák be a módosítókat. Elfogadható ez? Gondolom igen. Arlaki úr, nem nyitom meg újra a felszólalók listáját, 15 késésben vagyunk. A határidő kérdéséhez kérje szót. Ellenzem a határidő elhalasztását, hiszen egy hónapja foglalkozunk ezzel a jelentéssel. Nem volna nagyon jó, hogyha elhalasztanánk. Ez nem fogja megakadályozni a munkánkat. Az árnyék jelentőstevők találkozója után szeptember 18-án megtarthatjuk a második eszmecserénket itt a szakbizottságban, tehát a nem szenved késedelmet a terv az AFET szeptember 24-én, októberi plenárison szerepel majd ez a jelentés, tehát csak nem a döntést halasztjuk el, csak a, jelen, csak a módosítók benyújtója, benyújtásának határideje változik. Persze, tehát, hogyha a menetrend megmarad, akkor ezt így elfogadjuk. Tenok úr egy csomó pozitív visszajelzést kapott, kérem fogja magát rövidre. Elnök asszony, nagyon hosszan szólaltak fel, de igyekszem tábérát is tőlösben válaszolni. Aggaszt engem, hogy a zöldek és a baloldal is elismeréssel adózik, de hát mit lehet tenni, de igyekeztem a jelentésebben objektív és kiegyensúlyozott lenni, és a szakbizottság véleményét képviselni. Egy olyan országban jövök, amelynek nincsen igazi érdeke az régióban, ezt talán még objektívebbé tesz azokkal szemben, akik valamilyen politikai agendát képviselnek. Se a frakcióm, se a pártom véleményét nem képviselem, hanem igyekszem általánosakban a stabilitás, az emberi jogok, a prosperitás szempontjait érvényesíteni a régióban. A különböző felvetésekre válaszolok. ki úr, köszönöm a észrevételeit, mi szerint, hogy kiegyensúlyozott a jelentésem, hogy a nyugodt szarával való álláspontom elfogadható, és hogy ön hogy nyújt be a nyugat-szaharai kérdés kapcsán. Köszönöm szépen. Ugye Rolta úr a néppárt részéről elnézést, ha nem tudtam jól elolvasni a nevét. Örülök annak, hogy támogatólag szólalt fel, és a határok átjárhatóságáról beszélt. Ez egy igazi aggasztó kérdés, de jelentéseben részletekben menően beszélek erről. Valóban probléma ez, hiszen voltak éppen a határok a térségben egy imaginárius vonalként futnak végig a végtelen geren, ezeket nagyon nehéz őrizni és ugyanakkor a francia intervenció ellen felszólaltam a plenárison, hogyha erre vonatkozó regionális javaslatokkal él, örömmel olvasom ezeket. Az ALDE részéről Renáta Webernek válaszolom. Úgy hiszem, hogy a bevezetőmben kellőképpen magyarázatot adtam arra, hogy problematikusnak tartom magam is a tárgyal a címről szóló vitát, hiszen itt a különböző erők a nyugati szarai térségre ki akarták terjeszteni, vagy épp nem akarták kiterjeszteni a jelentés címét. Én jobban örültem volna csak a Szahel térség címnek, de ha jól értem, akkor Weber asszony módosítókat nyújt majd be e tekintetben a nyugat-szaharairól, szaharai térségről, és persze támogatom a módosítók benyújtási határidejének módosítását. A Nielsen asszony a zöldek részéről um, a 12-es bekezdéshez akar benyújtani egy uh, a béké, béke és megbékélési bizottságról ezt örömmel fogadom. Aztán a kubai adopciók, örökbefogadások kapcsán, azt hiszem, hogy világosra tettem, ezt a ma- Mano, marokkói kormány vágyja, a poliszárió ezt eh, tagadja, semmifajta bizonyítékot nem láttam ezzel kapcsolatban, tehát örömmel fogadok minden olyan eh, módosítót, amely segít tisztázni a valóságot, de mondom, a marokkói eh, királyság ezen vágyját kételjekkel fogadtam. Préda úr, sajnálom, hogy nem támogatja az álláspontomat a nyugati szaharai térséggel kapcsolatban. Préda úr világosra tettem, én nem a nyugati szaharai térséggel akartam foglalkozni, hanem az elnökök értekezlete kompromisszumot köszött, és ezért kellett erre kiterjesztenem a jelentésemet. Én az ENSZ főtitkára kijelentéséhez ragaszkodom, és annak gomás észrevételével is egyetértek, szerint hogy nem lehet a menekült táborok kérdésétől megfeledkezni, meg a fiatalok radikalizációjáról megfeledkezni. A poliszárió egy szekuláris folyamat, de a fiatal szegénységbe sodort menekültek könnyen válnak a radikalizált dzsihadisták áldozataiban. Tehát úgy gondolom, hogy létezik kapcsolat a két jelenség között, és ezt a kapcsolatot jelentésemben kellőképpen meg is magyarázom, úgy hiszem. Kicsit aggaszt, hogy Anna Gomes ennyire elismerő volt. Hát ha a szocialisták gratulálnak nekem, akkor bizony a hideg verejték eh, fut le a hátamon, na de félretéve a tréfát. Üdvözlöm <clears throat> a francia kollega észrevételét, bár az elmúlt években sok vita volt közöttünk, de ebben a kérdésben úgy tűnik, hogy egyetértünk. Az algériai-marokkói kapcsolatok, amelyről Zaribi úr beszélt, De hát jelzem, hogy ez nem geopolitikai jelentés, nem az Európai Unió geopolitikai stratégiájáról szól, csak az emberi jogokról. Teljesen egyetértek azon felvetésével, hogy az algériai-marokkói kapcsolatok jelentőségűek a magrebi térség szempontjából, de ez nem az emberi jogok, az alapvető emberi jogok kérdését érinti. És Weigel úr, teljesen ért, értékelem az ön szakértelmét, ön hosszú ideje támogatja a szaharai kérdést, szaharai embereket. Valóban az emberi jogok kérdéséről nem feledkezhetünk meg a nyugodt szaharai térségben. És sajnos a parlamentet polarizálja ez a kérdés, és valóban minden szinten zajlik a lobby tevékenység a saját otthoni partjaink és a itteni frakcióinkban is. Végezetül pedig Zavidi úr Üdvözlöm az észrevételeit. Líbiáról röviden beszéltünk, de amikor felmerült, hogy az egész szaheli térségről szóljon a jelentés, mint az egész szaharai régióról, akkor úgy gondoltam, hogy ez túl széles lesz, túl, túl mutatna a jelentés hatáján, hogyha Líbiáról is beszélnénk. De persze, hogyha egy olyan magrebi észrevétel, a magrebi térségre vonatkozó észrevétel, tesz, amely kimeríti az emberi jogok kérdését, akkor ezt örömmel fogadom. Köszönöm. Köszönöm, Ternök úr. Minnyáján örömmel tekintünk a szeptemberi második forduló elébe. Következő napirendi pontunk. Eszmeri cserem a beduinok és más kisebbségek emberi jogairól Izraelben. Üdvözlöm Margaret Okent, a palesztin jogalkotói tanács való delegáció helyettes vezetőjét, az izraeli delegáció tagjait is meghívtuk, de Belder úr sajnos már nem tud itt lenni. Egy órát terveztünk belőle, az eszmecserére és kérem azokat, akik még a nyugat térségről beszélgetnek, hogy menjenek ki az ülésteremből. Tudom, hogy a vitának sosincs vége, de az új témával is foglalkoznunk kell. Szeretettel üdvözlöm vendégeinket. I don't know why we have people who deal with this room actually. They are completely inable. inable Okay. Now uh, I in, uh, introduce and well, warmly welcome. Szeretettel üdvözlöm a vendégeinket. Suhat Bisharat, ő az Adala vezető ügyvédje és főigazgatója, Ibn Bari, a Negevi Együttműködési Fórum részéről, és Nikol Lambertet is üdvözlöm az Euró-Mediterrán emberi jogi hálózat részéről. Meghívtuk Mohamed Darasvit, az Abraham Fanda kezdeményezés társ igazgatóját Érdekelte? na, el akart jönni, de sajnos az utolsó percben le kellett mondani a jövetelét. Az ő tanulmányok az elektronikus dossziéban ugyanakkor megtalálhatóak. eszmecserénk. Széles körű kérdésekbe ágyazódik be, de mint mondottam, a beduinok helyzete a déli Nagev sivatag térségében nagyon aggaszt bennünket, és különösen örülök, hogy Veronik de Kaiser asszonyt is itt üdvözölhetjük körünkben, aki a parlament külügyi szakbizottsága nevében látogatta meg a régiót múlt évben. Emlékeztetek arra, hogy a 2012. júliusi állásfoglalásában a parlament a beduin közösségek védelmére szólított fel a nyugati parton, Cisjordániában és a Negevben, és elítéli az emberi jogok sér, sérelmét. Ebben a kontextusban a parlament a izraeli kormány proa tervének visszavonására is felszólít. A helyzet a tavaly nyár óta jelentősen megváltozott. 2013 májusában az izraeli kormány jogalkotói miniszteri bizottság egy új törvénytervezetet fogadott el a bedűnök letelepedés, letelepetéséről a Negev sivatagban, és ez most a Knessetben a normál jogalkotói folyamatban zajlik. Az izraeli kormány jelezte, hogy ez az új terv fair eh, lehetőséget kínál a helyzet megoldására, és figyelembe veszi mind a biztonsági szempontokat, mind a beduinok szempontjait. Ugyanakkor sok prominens, elismert izraeli civil szervezet ezzel az értékeléssel nem ért egyet. Az Association for Civil Rights eh, Eh, Izrael legnagyobb eh, civil szervezete kijelentette, hogy ez az új terv eh, oda fog vezetni, hogy sok tízezer beduint fognak kitelepíteni, előzni otthonából, fogják elvenni tőlük a történelmileg szerzett jogaikat, szétzilálja majd közösségek szociális szövetét, és nehéz helyzetbe hozza majd a közösségeket. Tehát most idézem, éppen ezért meghívtunk vendégeket, hogy jobban megértsük, hogyan változott a helyzet az állásfoglalásunk óta. Ez egy évvel ezelőtt volt, és meg is adom a szót Adam Bisára úrnak. <laughs> Hölgynek. Rövidnek kell lennem, ezért csak egy áttekintést nyújtok az elmúlt időszakról Mindenek előtt el kell, hogy mondjam, több tízezer arab beduinról van szó, akiket ez közvetlen érint, és izraeli állampolgárok van szó, akiknek egyenlő jogaik vannak, mint mindenki másnak az államnak mindenek előtt 70-80 ezer beduin polgárról van szó, akik el nem ismert falvakban élnek, nem szerepelnek hivatalos térképen, és gyakorlatilag nem kapnak alapvető közszolgáltatásokat sem, mint például víz, ivóvíz, infrastruktúra, oktatás, egészségügyi ellátás, ezt mind megtagadják tőlük. A legtöbb falu egyébként Izrael állam létrehozás előtt létezett, vagyis ezek az emberek ősi földön élnek, olyan földön, amely, ahol évszázadok óta éltek a török, a brit mandátum idején már ott éltek, és most Izrael állam megtagadja a föld használatát, és az, az 50-es évek elején, 48 után a beduin közösségek egy kis területen éltek, Nakap területen, ez Izrael déli vidéke, eh, Seva város a környékén, tehát egy déli városról van szó, és Izrael úgy döntött, hogy a beduin közösségeket jobban kell koncentrálni, ami azt jelenti, hogy hét eh, townshipot hoztak létre, és az összes beduint ezt követően a townshipokba koncentrálták. A legtöbb beduin ott akart élni, ahol az ősök éltek, nem, nem akartak eh, elmenni onnan, ahol éltek, a szociális hálózatokat, a szövetet meg akarták őrizni, a mezőgazdasági jellegű életvitelt a közösségön belül akarták megőrizni. Aztán mi is történt valójában azóta, akik a tansipeken kívül élnek, gyakorlatilag nem kapnak semmiféle hivatalos elismerést, megtagadják tőlük. Izrael nem ismer el semmiféle beduin címet, jogcímet eh, az ősi földekre, és ez azt is jelenti, hogy Izrael a kizárólagos tulajdonosa a, ezeknek a területeknek, megebb területeknek, és eh, E, Izrael esetében az történik, hogy zsidó cégnek vagy egyéneknek eladják ezeket, vagyis a tranzakciókat elismerik, hogyha az izraeli hatóságok, hogyha valaki megszerezte ezeket a területeket. Most Netanyahu kormányzása alatt eldurvult a helyzet, itt a Bedouin problémáról beszélünk, 5-6 évről beszélhetünk, az utóbbi időszakban akár három évről is, és az történik, hogy Izrael ezen a területen egyre keményebben lép fel, és erős zsidó közösséget kíván a területen kialakítani, katonai célokkal katonákat telepítenek délre, és lehetővé teszik, hogy kiszorítsák a korábbi lakosságot. Ami történik, az az, hogy a jogállamiság keretei alatt az történik, hogy azt mondják, hogy a bíróság elé kell menni, hiszen egy jogállamról van szó, és természetesen az azzal járna, hogy ők ott meg tudják védeni az érdekeit a beduinok is. De hogyha ezek az emberek igazából nem képesek, hogy a bíróság elé menjenek, és ott megvédjék az érdekeiket, a tisztességes eljárás, a jogállamiság elvei alapján, az embereknek ugye bizonyítaniuk kell a saját történetüket, mert Izrael azt állítja, hogy ők őnekik járnak ezek a területek, és az eljárások aztán 10-15-20 évig húzódnak, és, és természetesen ezt szeretnék elérni, és létre kell hozni egy új jogi keretet, most ez az új cél, és ez az új jogi keret csak a beduinokra vonatkozna, beduin polgárokra, hogyha van egy arab beduin polgár és egy zsidó szomszédja, úgy, állampolgárok ugyanazon jogi státuszban, de két jogkeret vonatkozna rájuk. Az új el... szerint ez egy adott területre vonatkozna természetesen, hogyha valakit kiszorítanak a saját területéről ez a jogi keret egyébként eh, ahhoz vezet majd, hogy megkiürítik a helyezeteket, több tízezer embert elzavarnak a hazájából, a saját falujából, a townshipokba telepítik át, ami azt jelenti konkrétan, minden nemű alkotmányos jogukat felfüggesztik, ugyanis ezek az emberek nem tudják majd megvédeni magukat, a családjukat megvédeni, jogcímüket nem tudják megőrizni, és gyakorlatilag kiszorítanák őket, egy új jogi keretet hoznának erre létre, és közigazgatási parancsokkal uralkodnának. Gyakorlatilag arra kényszerítik az embereket, hogy lemondjanak a jogaikról, nincsen semmiféle védelem, nincsen biztosíték arra, hogy lakhatásuk van, szegregálnak ezeket a személyeket. Ha valaki beduin, akkor elképzelhető, elfogadható, hogy egy konkréten meghatározott területre nem választhatod meg azt, ahol élsz, semmiféle jogállamiság nincs, hiszen nagyon különböző jogszabályokat alkalmaznak különböző emberekre, nincs egy tisztességes eljárás, és gyakorlatilag elvesznek minden nemű jogot arra, hogy valaki megvédje magát az igazságszolgáltatás keretei között, hiszen különböző jogi kereteket alkalmaznának az állampolgárokra. Ugyanazon állam különböző polgári különböző jog vonatkozna. Itt van egyrészt a beduinokra egy jog vonatkozik, másrészt pedig a zsidókra egy más jog vonatkozik. Most pedig Ilyet még nem láttam őszintén szólva egy demokratikus államban korábban a jó, a törvény azt mondja, hogy erőszakkal is élhetnek a hivatalos személyek, hogy kiürítsék ezeket a bedőny közösségeket. Hogyha nem követik a parancsot, az utasítást, akkor erőszakot is alkalmazhatnak eh, annak érdekében, hogy eh, kiürítsék ezeket a területeket, mint mondtam ENSZ határozatok születtek ezen a területen, és felvetették ezeket a kérdéseket, felszólították Izraelt arra egyébként, hogy térjenek le ezen politika útjáról, hagyják el ezt a politikát, és ismerjék el a, a, ezeket a falvakat. Egy dolgot viszont előttem még el kell mondanom, mi beszéltünk a beduin közösségekkel, közösséggel, ezt mondja Izrael, de ez így nem igaz. A jogszabály előterjesztésekor nem ölták be ezeket a bedőnöket, azt a, és mindenkivel mindent megbeszéltek, és amikor kész volt a dolog, akkor egy meghallgatási folyamatot indítunk el, ugye ez arról szólt, tehát állították megint miniszter, vett részt ezen a meghallgatáson, volt egy néhány beduin, aki elmondta véleményemét, és, és ott elmondták, hogy alapvető jogokról van szó, alapjogokról van szó. Meghallgatta azt, azt mondta, örülünk, hogy találkoztunk, és folytatjuk, ahol abba hagytuk. Tehát gyakorlatilag semmi sem változott meg. Azt mondta, hogyha több pénzt kap, akkor esetleg el tudja fogadni. Igen. Végül egy néhány ENSZ határozatról szeretnék beszélni. Februárban például a megfelelő lakhatásról született határozat, a területet hogy milyen problémák vannak ott. Aztán 2012-ben a diszkrimináció ellenességgel kapcsolatos 2012. augusztusában az Emberi Jogi Bizottság is kiadott egy nyilatkozatot. Valamennyi arról szólt tulajdonképpen, hogy Izrael fejezze be ezt a fajta politikáját, és adja meg a teljes jogot Izrael beduin polgárinak, akik az ország déli vidékén élnek. Iben Bári úr a következő. Iben Bári úr. Köszönöm szépen a lehetőséget mindenek előtt, hogy szólhatok önökhöz néhány szót az arab-beduin helyzetről, a nekedben és beduinként, jogászként elmondhatom, hogy nagyon komoly katasztrófával fogunk találkozni Izrael déli vidékén. Ez a jogszabály megváltoztatja több tízezer ember életét a Negevben, és megváltoztatja Izrael demokráciájának arcát. El tudjuk mondani, a demokrácia és a rasszizmus nem fér össze. És azt is el kell, hogy mondjuk, a történelem azt tanította nekünk, hogy az egyenlőség tudja a régió problémáit megoldani. A Negevben az izraeli politika abból az elvből indul ki, hogy a lehető legtöbb arabot egy kis területre koncentráljuk, és a lehető legtöbb zsidót a legnagyobb területre telepítsük szét a Negevben. Ebben a törvényben, ebben a tervezetben minden változtatás tulajdonképpen a beduinokra vonatkozik. Egy sor törvényt változtatnak meg, hogy ezt a tervet átültessék a gyakorlatba. Ez a beduinok lakhatásának a rendezésére szolgáló törvény, vagy e, letelepítésére vonatkozó törvény. De hát valójában nem erről szól az egyetlen, ami történik. Tehát a letelepítés ről beszélnek. Arról szól valójában a törvény, hogyan konfiskálnak, koboznak el földet, és hogyan zavarnak el embereket a területeikről. Ez egy jövőbeli dolog, és valahogy arról szól, hogy hogyan tudjuk elküldeni ezeket az embereket, hogy miből élnek ezek az emberek, ezt egyre senki sem tudja megmondani majd a jövőben. Minden két elfből indul ki. Az első az apartheid, a második pedig a katonai kormányzás. A kormány döntése 3707-es döntése alapján vannak olyan feltételek, hogy az arabok nem képezhetnek falvakot, és a 40-es számú terület itt szerepel, hogy a zsidó kormány nem engedi az araboknak, hogy legyen földjük, hogy falvakat építsenek, vagy városokat alakítsanak ki nyugatra, a 40-es számú úttól nyugatra. Ugye erről szól. Nem tudom, hogy hogyan hangzik ez. Hogyan, te gondoljanak csak bele, itt Európában azt mondanánk, hogy a zsidók nem élhetnek az X számú úttól nyugatra és ez egyfajta apartheid. És hogyha az, megnézik ezt a törvényt, akkor ez a beduinokra, az arabokra vonatkozik, akik Izraelben élnek. Nem másokra vonatkozik ez, nem, azokra nem vonatkozik, akik ugyanott élnek, de nem beduinok. Ugyanazon a ponton élnek a Negevben, de rájuk nem vonatkozik a törvény. És törvényeket módosítanak a Negevben élő arab beduinok hátrányba hozására. Persze, nem lehet egy demokráciában így megoldani problémát. Persze lehet az ember a bíróság elé, ez a demokrácia jellemzője, de a bíróság nem tud változtatni ezeken a, ezen a döntésen. Az embereket egyébként megbüntetik, hogyha nem értenek egyet azzal, hogy elhagyják a házaikat az emberek, hogyha ő azt tiltakoznak, hogyha akár két év börtön is járhat nekik az embereknek, hogyha megtagadják, hogy elhagyják a földjüket. Vannak közigazgatási jogszabályok, ezek azt mondják, ez, valaki azt mondja, hogy lebont, hagyjuk ezt a falut. Valaki, aki ott dolgozik előként, Nincs semmiféle bírósági döntés erre, nincs is rá szükség, nem kell megkérdezni ott élő embereket. És ö, a 37 78-as döntés 10 zsidó falut építenek pont ugyanott, ahol most már vannak falvak, csak ezek éppen a beduinok falvai pillanatnyilag. Tehát a cél az, hogy több ezer arab embert, arab beduint elűzzenek innen, és ezen falvak helyére tíz falut építenek, ahol zsidók fognak élni. Tehát láthatjuk azt, hogy a kormány hogyan kezeli az egész kérdést. Ez nem arról szól, hogy megoldjanak problémákat, vagy hogy segítsenek embereknek. Itt ez arról szól, hogy hogyan tegyük tönkre a létalapot, a mezőgazdaságot, a történelmi hagyományokat, és hogyan szorítsuk össze az embereket egy kis területre, és hogyan változtassuk meg az élettörténetüket. Vannak eh, példák az elmúlt hónapokból erre. El Arakib egy terület, egy falu, amit tönkretettek, leromboltak. Tegnap eh, legutoljára 52-szer rombolták le a falut. Vagy itt van Atir, amit szintén leromboltak. Ez a falu 54 éve létezik. Most Izrael szereti ezt lerombolni, hogy on az embereket, áttelepítsen az embereket, és létrehozzon egy zsidó falut pont ugyanott. És parancsokat, utasításokat adnak ki, ezt kirakják a házakra, és azt mondják, hogy 48 órán belül hagyd el a házadat. Az egyik másik módja a nyomás gyakorlásnak, hogy a gyerekeket felhasználják erre. Van egy nagy falu, Vadinám például, több mint tízezer ember él ebben a faluban, és elkezdik kitelepíteni az iskolákat a faluból, bezárják az ottani iskolát, 2000 gyerek jár az iskolákba, és olyan messzire helyezik át az iskolát, és nyomást gyakorolnak így a szülőkre, hiszen messzire kerülnek az iskolák. Ez a tervezet ez szinte te, apartheid. Itt szerepel, hogy egy férfi, a, vagy egy ember dönt a bedűnök jövőjéről, holott ez nem bíróság, ez egész lakosság jövőjéről egy tisztviselő dönt. Tönkre teheti a házakat, leromboltathatja a házakat, semmiféle bírósági döntésre nincs szükség ehhez 30 napon vagy 60 napon belül, nem tudom most pontosan, ez változik, hogy hagyjanak el valamit, és börtönbe küldhet valakit, egy civil emberről van szó, egy polgárról, aki ezt megteheti, és minden nemű rendészeti felhatalmazással rendelkezik. Azt gondoljuk, hogy Izrael háborút indított az arab beduin polgárok ellen a Negevben, és ellenségként kezelnek bennünket, és egyre nagyobb nyomást gyakorolnak ránk, egyszerűen azért, és mi meg ellenállunk, és kérem gyakorolják nyomást Izraelre, hogy állítsák le ezt a törvényt. Köszönöm szépen. Nikolán Berasszony a következő. Köszönöm szépen. Ezt szeretném magyarázni, hogy ez a munkát, amelyet végzünk, miből áll a kollégáim, a problémára koncentráltak máma, hiszen ez nagyon aggasztó. A Knesset első olvasatban foglalkozik jövő héten ezzel a törvénytervezettel, nem tudom, hogy első olvasatban elfogadják-e vagy sem. De mindenképpen nagyon égető a helyzet. Ugyanakkor kisebbségi jogokkal foglalkozunk szélesebb kontextusban Izraellel, Adalla a arab kisebbségei kérdések hálózatának egyik tagja. Mint tudják, az izraeli lakosság 20%-a palesztin származású, és a beduin közösség pedig a legsérülékenyebb, a legvulnerábilisabb, a legkitettebb közösség a kisebbségek között. Az idevágó EU keretbe szeretném beágyazni a problémát, azért, hogy emlékeztessek mindenkit arra, hogy a kisebbségi jogok védelme az EU-Izrael akcióterv specifikus célja, és vannak olyan szakpolitikák, amelyek különösen az indigén emberek jogait védik. Az Európai Konszenzus 2006-szor, az Európai 2002-es tanács következtetései is szólnak erről 2002-ben. Ezen EU politikának megfelelően az Európai Unió és az Európai Parlament eh, az elmúlt években gyakran hangsúlyoztatta aggájait eh, a problémával kapcsolatban. 2011. szeptemberében az EU-izraeli emberi jogi munkacsoport meghívta a Práver urat azért, hogy magyarázzál ezt a tervet, és elmagyarázzák neki a beduin lakossággal való konzultáció hiányának aggályos voltát. 2011-ben az Európai Szomszédsági Előrehaladási Jelentés kihangsúlyozta a beduin közösségek elismerésének szükségességét, 2012. júliusában pedig az elnökasszony által említett európai parlamenti határozatot fogadták el, majd múlt év novemberében a Legev delegáció, Legevbe utazott a delegáció, Negevbe. Azután az izraeli delegáció kijelentette 2013-ban, hogy a Goldberg ajánlásokat nem vették figyelembe a beduin települések széles körül előismeréséről. Ez egyébként megfelel a Szuhat kollégám által felvetett ajánlásoknak is. Mindezeknek a fényében egy-két javaslatot szeretnék önöknek előterjeszteni máma. Egy-két ajánlásra szeretnék javaslatot tenni. Célra vezető volna, hogy írnának a házelnöknek, Martin Schulznak, hogy megkérnék, hogy szólítsa fel a Knessetet, és hívja fel az izraeli nagykövetet is arra, hogy ismérjék el a beduin állampolgárok gazdasági, szociális és kulturális jogát. Másodszorban az Izraellel való delegáció, sajnálom, hogy ma nincsenek itt, tehát az Izraellel való Európai Parlamenti Delegáció a izraeli Knessettes partnereivel való találkozás során fontos, hogy felvessék ezt a kérdést. Mi több, fontos volna, hogy arab Knesset tagokkal is találkozzanak. Úgy tudom, hogy ideig ezt nem tették meg mi több, hogyha meghívnak a Knesset arab tagjait Brüsszelbe tevékenységük során. Arra is javaslatot tennénk a képviselőknek, hogy a nemzeti kormányaiknál is vegyek, vegyék fel ezt a kérdést, hogy elítéljék ezt a problémát, a probléma ilyen való kezelését. Végezetül pedig Ashton féképviselőtől célra vezető volna, hogyha egy nyilatkozatot fogadna el arról, hogy az izraeli hatóságok biztosítsák minden állampolgár azonos kezelését, többek között a beduinokét is, és egyébként az arab kisebbségét is. Utolsó javaslatunk az volna, hogy az EKS-t, az Európai Külön, Külügyi Szolgálatot szolgálat izraeli Európai Vegyes Bizottsági ülésén a nyár után vesse fel a nemzetközi normák lábbal tiprását, hiszen erről hallhattunk ma és célra vezető konzul, és kérje az izraeli hatóságokat, hogy kezdjenek konzultációt a beduin hatóságokkal. Köszönöm. Köszönöm. Lambert asszony, és köszönöm specifikus ajánlásait is. Most pedig megadom a, a palesztin uh, jogalkotói uh, csavaló delegáció helyettes vezetőjének, Margit Okernek a szót. Köszönöm szépen, köszönöm hogy eljöttek. Azt kell, hogy mondjam, hogy újton új adrenalin sokkot kapok, amikor ilyen híreket hallok. Annyira megdöbbentő, hogy mi történik, és továbbra se értem, hogy miért nem adunk megfelelő választ ezekre a jelenségekre. Mondok egy kis történetet, hogy Jeruzsálemben mit éltem meg tavaly. Uh, húsvét körül volt, és fiatal izraeliek vittek az autójukban, és könyörögtek, segítsetek nekünk, hát reagáljatok, senki sem fogja megakadályozni, hogy folytassák ezt az eljárást. És öt perccel ezelőtt ismertek meg engem, és tudták meg, hogy európai parlamenti képviselő vagyok, és már is könyörögtek, hogy segítsünk, álljunk ki a kisebbségek oldalán. Nagyon fontos tehát, hogy megfelelően viselkedjünk, mert az Izraelt is segíteni. Segítene megerősíteni Izraelt, mint demokratikus államot, hiszen olyan sok értéket osztunk. Ezeket az értékeket minnyáján szeretnénk megerősödve látni a nemzetközi porondon, a nemzetközi közösségben. Múlt év május 14-én a külügyminiszterek tanácsa egyhangúan fogadott el egy eh, állásfoglalást, egy következtetést, csak következtetést az izraeli helyzetről, és ha jól emlékszem, az 5.3-as szigben nyomatékkal kihangsúlyozták, hogy a kikényszerített elköltözések eh, tarthatatlanok. Drámai ez a helyzet hogy elűzik otthonaikból az embereket. És az kellene, hogy a miniszterek újabb hogy válaszoljanak, ne, ne csak a nyelvhasználatot változtassák meg, ne csak beszéljenek arról, hogy valaminek történnie kell, hanem cselekedjenek is. Hiszen ha a parlament részéről olyan sokszor reagáltunk erre a helyzetre, és soha semmilyen módon nem történt semmi, tehát egész addig, amíg nem teszünk valamit, addig um, zajlani fog ez az esemény. Igazi büntetéseket, jogi eszközöket kell megragadnunk és cselekednünk kell. Rendelkezésekre állnak jogi eszközök. Lambert asszony említett ezek között eh, egy-kettőt, és fontos, hogy megszólítsuk a tanácsot megkérdezzük őket, hogy mit tesztek, milyen cselekedetekbe önték a szék, szép szavakat. Köszönöm Margaret Oken, és most Dekeizer asszony kapszót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném üdvözölni a barátainkat, akik itt vannak, Vásárád asszony, Dadala és el szeretném mondani neki, hogy nagyra tartjuk az, hogy ön megint itt van, és rámutat erre a problémára, amit jól ismerünk. Amikor azt mondom, hogy jól ismerjük ezt a problémát, azt szeretném mondani, hogy úgy gondolom, hogy mindaz, amit nyilatkozatban kimondtunk, az, az kimondtuk. Nézem ezt a policy briefinget, amit elkészítettek, és azt láttam, hogy az egész nemzetközi kézvelemény hangulat támogatott. Jelentések voltak nagykövetektől 2011-ben, egy nyomásgyakorlás volt, aztán az izraeli csatlakozási tanács az ENSZ is szólt erről 2012-ben, az Egyesült Államok eh, a diszkrimináció kérdését első prioritásként említette, a, a palesztinok ellen diszkriminációt említette, tehát az kiemelt prioritásként kezelte, és más civil szervezetek is hangoztatták ezt a kérdést. Ami a nyilatkozatokat illeti, mindenki kijelentette, hogy a jelenlegi helyzet nem felel meg a nemzetközi ö, standardeknek. Tavaly voltunk a, kö, a közel-kelet munkacsoporttal, Jordániában, Cisjordániában, és ezt az egész térséget eltekintettünk. Van egy belga barát, ami, aki ott dolgozik, akik Negevvel, biciklistákkal, kerékpárosokkal járt ott Negevben, és azt kell, hogy mondjam, hogy hogy most mi egyéb, mit tudunk még csinálni. Lambert asszonynak az ajánlásait figyelemmel követtem, és úgy gondolom, hogy ott vagyunk a parton, Nos, a Belling terv az egy rendkívül fontos, az a Knesset elé kerül majd, és e, addig is a helyzet elképesztő. Olyanok, akik azt mondják, hogy izraeli vagyok, és ennek ellenére ezt kaptam. Én szolgáltam az izraeli hadseregben, és akkor is. Nos, rendkívül fontos, amikor az ember ott jár és hallja ezeket a történeteket, a nehezen hiszi el ezeket. Vannak falvak, amelyik rendkívül fontos helyzetek. Vannak olyan falvak, amelyek ott vannak, és nem szerepelnek a térképek, amelyek pedig a, a brit felhatóság óta ott vannak. El kell gondolkodni azokon a dolgokon, amik ott történnek. Olyan dolgokat kell megállapítani, amelyek kötelező jellegűek, és nagyon fontos, hogy ezeket elérünk. Ennyit szerettem volna mondani, megerősíteni az, hogy a Neset hamarosan eh, beszél erről a helyzetről, de nekünk nyomást kell gyakorolni. Nekünk meg kell hallgatni az emberek szenvedéseit és nehézségeit, a civil szervezetekkel együtt kell működni. ugyanakkor a parlamenti képviselőknek meg kell ragadni a rendelkezésükre álló eszközöket annak érdekében, hogy tovább lépünk ebben az igen nehéz kérdésben. Ott azt mondják nekünk, amikor találkoztam az izraeliekkel, azt mondta, hogy igen, de hát sen, ott is sem vagytok egységesek oda. Hát igen, ebben igazuk van, de a, a a beduinek egy kicsit olyanok, mint a, romok, romák Európában, rendkívül fontos tehát, hogy odafigyeljünk az ő helyzetükre, és nagyon fontos, hogy kötelező érvény ajánlásokat dolgozzunk ki. Nagyon fontos, mivel hogy van egy nagyon erős gazdasági együttműködés, és együttműködési megállapodásaink vannak Izraellel. Mr. Martin. Uh, thank you, Chair. I'm afraid I will Köszönöm szépen, Martin úr, köszönöm szépen, elnök úr. Félek, hogy ismétlésekbe bocsátkozom, de elmondom, hogy mit kell kihangsúlyozni szerintem. Egyrészt köszönöm a vendégeinknek, hogy itt vannak másodszorban. Látni kell, hogy egy régióban és egy országban, ahol az arab kisebbségek és a palesztineket diszkriminálják, ebben az országban a baduinokat még jobban diszkriminálják. Talán ez a legrosszabb sorsú kisebbség Izraelben. A vendégeink az apartheid szót használták. Talán ez nem, én nem ezt a szót használnám, hanem az etnikai tisztogatás szót használnám. Egy egész régiót tisztítanak meg, azért, hogy egy másik kisebbség, ezúttal egy vallási kisebbség dominálja ezt a régiót. Ezt etnikai tisztogatásnak hív, hívják. És arra kell emlékeztetni bennünket, hogy a zsidó telepek, amelyeket az elfoglalt Cisziordániában telepítenek, a nemzetközi jog alapján illegálisak. Tehát két két jogsérelem is történik. Egyrészt elűznek ősi földjeikről egy közösséget, másrészt pedig új illegális telepeket hoznak létre az ő területükön. Beszéltem izraeli kollégáimmal is, <clears throat> és ők azt mondták, hogy ezért azért van szükség, mert a beduinok szörnyű körülmények között vannak a telepeken, a tansipekben. De hát ez egy eh, tipikus eh, önfenntartó, önbeteljesítő jóslat. Egyrészt kitörüljük a területeiket a térképről, elvesszük tőlük hagyományos élet vitelüket, utána nem adunk nekik vizet, nem teszük lehetővé, hogy iskolába járjanak, majd pedig a végén azt mondjuk, hogy szörnyű feltételek mellett éltek, tovább kell költöznötök. Ezt egész egyszerűen semmilyen módon nem lehet menteni, ezt az eljárást. Én még pessimistabb hangot ütnék meg, mint Veronik kollégám. Veroniknek igaza van, hogy öm, Izraelt minden formában elítéltük, az Európai Parlament, valamint 2011-ben a főképviselő asszony világosá tette, hogy ellenzik ezt a tervet, de mégis azóta is elmélyítettük kapcsolatainkat Izraellel, elmélyítettük a kereskedelmi kapcsolatokat, és Izraelt bevonjuk a kutatási és védelmi programba. Tehát a szakpolitikák között nincsen kohézió. Egyrészt könnyűn, könnyen elítéljük szavakkal Izrael, de ugyanakkor nem teszünk követke, nem vonunk ebből le következtetéseket, és nem cselekedünk. Nos, hogyha az EU csak beszél, akkor Izrael pedig egész egyszerűen hülyét csinál belőlünk. Fel kell készülnünk arra, hogy megmutassuk Izraelnek, hogy a nemzetközi jog lábbal tiprásának komoly szakpolitikai következményei vannak. Köszönöm szépen, Weigel úr. Aztán több hozzászóló ez a témához nincs. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meglátogattam a Negevben a beduinokat az említett delegációval de Kaiser kolléganőmmel együtt, és nagy benyomást tett rám az ottani helyzet, sőt, hát inkább depresszívé tett. És köszönöm szépen Bisára asszonynak, hogy ötletet adott nekünk arra, hogy menjünk el, nézzük meg a tényeket. Amikor először találkoztunk az Európai Parlamentben, annak idején még Strasbourgban, és természetes, nem akarom megismételni, ami már elhangzott. Gratulálni szeretnék önnek a, ahhoz a módhoz, ahogyan bemutatják ezt a dolgot, a probléma sokkal nagyobb, rosszabb, mint ahogy ön beszél erről tulajdonképpen. Nem is igazán ábrázolja a helyzetet. Egy konkrét helyzetre még emlékszem, amikor a Negevet meglátogattuk. Volt itt egy nagy iskola, és a falu elvárta, vagy kérte, hogy építsenek egy másik iskolát, hogy a gyerekeket tisztességes oktatásban lehessen részesíteni. Azt mit csináltak a hatóságok? Egyszerűen kerítést építettek az iskola udvarán, és azt mondták, hogy két iskolátok van a baloldali, meg a jobboldali. És eh, ez a cinikus és sötét helyzet, amit itt látunk többször is, a beduinok vonatkozásában. A beduinoknak meg kell venni a vizet, ami mm, olyan áron, ami a háromszorosa a szokásosnak, eh, és eh, a fejük föl, tehát elvezetik az áramot a fejük fölött, a falu fölött, de ők nem kapnak villanyáramot, úgy élnek, mint a középkorban. Egészen egyszerűen. Vagyis ez a tényleges helyzet, és azt gondolom, hogy ki kell mondanunk, az izraeli kapcsolataink során, hogy mi a helyzet. Nem az ellenségeink, nem erről van szó, de emlékeztetni kell őket arra, hogy egy baráti ország, amelyel ilyen szoros kapcsolataink vannak, hát a jogállamiságot őrizzék meg, ne hozzanak létre egy kettős igazságszolgáltatási rendszert az underdogok számára, a palesztinok és a beduinok számára, és más, másikat meg az urak számára, az uraságok számára. És köszönöm szépen, hogy eljöttek és tájékoztattak bennünket. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, egy sor ajánlást hallottunk, és igyekezni fogunk továbbvinni a dolgokat. És van itt egy kérés, egy elvárás, hogy kötelező lépések is történjenek a tapasztaltabb kollégák itt a parlamentben is tudják, hogy hát többséget is kell teremteni ehhez. De igyekezni fogunk, gondolom. Most pedig megadom az EKS-nek a szót, a külügyi szolgálatnak, Oliver Alhallennak, aki a földrajzi igazgatóságtól van, és ott Izrael felelős. A kérdés az, hogy adott esetben mit tud mondani kötelező jellegű akciókkal kapcsolatban. Igyekszem majd kitérni az ön elvárására. Köszönöm szépen az Európai Parlamentek és itt a szakbizottságnak, hogy kezdeményezők voltak a vita megszervezésében. Nagyon rövid leszek ezzel a ponttal. Az EU az elején mert mert többször, amióta megszületett a terv, többször elmondta az aggájait. Ezt az eljárást Izraelben belső ügyként kezelik, kizárólagos belső ügyként, és el kell, hogy mondjam, az emberi jogok védelme a Beduin közösség vonatkozásában természetesen felvetődött a terv végrehajtása során és egyébként Izrael kizárja, hogy nincs egyenlő elbánás a Negev területén. Azt gondolom, hogy erre, ezzel kellene foglalkoznunk elsősorban nekünk. Az EU továbbra is képviseli a korábbi aggájait, mindenek előtt a haladási jelentés tartalmaz ezt, itt amikor vizsgáltuk a kétoldalú kapcsolatokat, és ezt a nagyon fontos témát melegen is tartjuk részünkről ami az általánosabb kérdést illeti az arab kisebbségi jogokkal kapcsolatban hallhattuk, hogy az arab közösség Izrael lakosságnak 20%-át képviseli, az arab közösség képviselővel és Izrael képviselővel is fenntartjuk a kapcsolatot, hogy konstruktív módon az EU hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy az arab közösség emberi jogait teljes mértékben betartsák Izraelben. Vannak konkrét elképzeléseink ebben az ügyben de egyenlőre ezeket nem tudjuk nyilvánosságra hozni, nem szeretnénk felfedni, de tény az, hogy vizsgáltuk a kérdést. Az EU delegáció vezetője mm, Tel Avivban, a tagállamok nagykövetei is egészen konkrét elképzeléseket, eszmecseréket és javaslatokat kezdeményeztek és tettek, és meg kell nézni, hogy a konkrét javaslatokhoz hogyan viszonyulnak a tagállamok a tanácsi következtetések megfogalmazása során. Köszönöm szépen. Azt hiszem, le kell zárni a vitát. Úgy vélem, hogy számos képviselőtársam követi ezt az ügyet, tovább viszi az ügyet, amennyiben tudjuk. Lambert asszony ajánlásaihoz is viszonyulni fogunk, és hát igyekszünk több részletet megtudni, akár nem nyilvános úton is, hogy milyen jellegű tevékenységről van szó. Azt gondolom, hogy ez lenne a legszerencsésebb. Köszönöm, hogy eljött jöttek. Most pedig eszmecserére kerül sor méghozzá a kínzás kapcsán, ugyanis a kínzás ellenes nemzetközi nap van. Június 26-a kínzás ellenes nap, és örülök, hogy eljöttek a szakbizottságunkba, és, és találjunk mindig egy olyan napirendet, hogy lehetőleg közel tudjuk megszervezni a vitát a nemzetközi naphoz. Vannak országok, ahol a kínzást még alkalmazzák, sőt, szisztematikusan és elterjedten, de aztán vannak olyan országok is, ahol ez egyéni esetnek számít. A mi szakbizottságunk kizárólag az EU-n kívüli emberi jogi sérelmekkel foglalkozik, de el kell, hogy mondjam, hogyha megnézzük a kínzást, mint olyat, és akkor vannak egyéni esetek még EU tagállamokban is, tehát mi sem vagyunk mentesek ettől. Itt együtt kell működnünk a LIBE bizottság tagjaival. A tagállamokat az ENSZ határozat arra kötelezi, hogy büszöntessék meg a kínzást. Ez kifejezetten arra szólal fel, hogy amellett szólal meg, hogy még kivételes esetben sem szabad kínzást alkalmazni. Emlékezzünk csak, hogy néhány évvel ezelőtt amikor azt mondták, hogy a kínzásra szükség van, mint jó módszerre, hogy fellépjünk a terroristákkal szemben, de hát ez pillanatnyilag nem szerepel a vita élvonalában pillanatnyilag, de még mindig látni kell, hogy az európai tagállamokban is vannak magyarázatok arra, vagy meg kell tudni magyarázni, hogy a kínzás hiánya az nem jelenti azt, hogy kisebb lenne a biztonságunk. Számos országban, túl sok országban látjuk, hogy az embertelen bánásmód és a kínzás igencsak elterjedt. A mai napon egy konkrét fókuszból vizsgáljuk ezt a témát. És meg kell nézni a helyzetet a világban, de most mi konkrétan Észak-Afrikára térünk ki, és tájékoztatom a vendégeinket arról, hogy az Emberi Jogi Szakbizottságban úgy döntöttünk, hogy ebben a ciklusban, választási ciklusban külön jelentés készül a kínzás megszüntetéséről, és ősszel elkezdünk dolgozni ezen a jelentésen, vagyis jó az esély arra, hogy széleskörű munkát folytassunk, megnézzük, hogyan lehet megelőzni, mely országban fordul elő, stb. Vannak EU iránymutatások is ebben a témában, tehát az embertelen bánásmóddal, a megalázó bánásmóddal és a kínzással kapcsolatban, és aktívan támogatjuk az EU munkáját Szerintem teljesen világos, hogy számos emberi jogi szervezet az egész világon támogatja ezt a munkát, hogy szembe menjünk, hogy fellépjünk a kínzás ellen, segíteni kell a kínzás áldozatait, és az demokrácia és emberi jogi eszköz arra szolgál, hogy az EU-n kívül az ilyen jellegű tevékenységet támogatni tudjuk. A körünkben vannak igencsak tapasztalt szakértői ennek a témának. Ez azt jelenti, hogy bemutatom a szónokokat. Cecil Antoni az egyik, aki kiadó, aki készítője a 2013-as jelentésnek, World of Torture, a kínzás világa, amit egyébként ez egy civil szervezet, keresztények a kínzás ellen szervezet tagjai, és ők az egész világon globális keretek között viszkálják. Aztán Gerald Stavarok, a kínzás elleni világszervezet főtitkára, Stavarok úr egyébként nyolc évig dolgozott a jogászok nemzetközi bizottságában, ő pedig azt vizsgálja, milyen leckéket lehet levonni az észak-afrikai területen a konzás elleni fellépésből. Lenz Rogervé, a következő vendégünk, aki a, a brüsszeli kapcsolattartó irodatagja a ne, nemzetközi rehabilitációs tanács keretében dolgozik. Ez a kínzás áldozatait segíti, és ők egy esettanulmányt készítettek Líbiával kapcsolatban. Most pedig Antóni asszonynak adok szót. Köszönöm elnök asszony, köszönöm szépen parlamenti képviselőknek és a szakbizottságnak, hogy foglalkoznak ezzel a témával június 26-a előtt, amikor is a, a, a kínzás áldozatainak nemzetközi napját ünnepeljük. Nos, nagyon ö, fontos, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Nagyon fontos ö, ugyanis a kínzás az egyik legerőszakosabb ö, kihágás az emberi jogoknak a, a mi ö, civil szervezetünk egy ökumenikus civil szervezet, amelyik közhasznú, amelyiknek a közhasznú mi volt a elismert Franciaországban. Tagja vagyunk az, az ilyen jellegű szervezeteket tömörítő nemzetközi szervezetnek. Nos, az a feladatunk, hogy harcoljunk ez ellen a gyakorlat ellen. Itt van egy jelentés, amit elkészítettünk. Ez része egy projektek, projektnek, amelyet az Európai Unió finanszíroz. Egy sor jelentésről van szó, és egyfajta enciklopédiát alkotnak, ez a harmadik eh, része ennek eh, a, a munkának, ennek a projektnek. Ebben eh, különböző kínzások vannak, hú, körülbelül 20 országban, megpróbáljuk rendszerezni a kínzásfajtákat, a gyakorlatokat, a kínzások módját, ezeket alaposan átvizsgáltuk. Egy második részben, egy analitikus részben a jelentés különböző pszichológiai, történelmi, politikai elemzéseket végez szakértők által. Ez a mű alaposan körüljárja a témát, és egyfajta referenciaként szerepel immár a különböző szakértők, hozzáértők nél világszerte, akik a kínzással foglalkoznak, a kínzás elleni harccal foglalkoznak. Először is foglalkoztunk a kínzás céljainak az, az egységes mi voltával politikai stratégiaként is nagyon sokszor használják, hogy terrorizálják, elnyomják az ellenfeleket, a politikai ellenfeleket. A, a kínzásnak egyetemes jellemzői is vannak rendkívül hasonlóak az eljárások a különböző országokban, ugyanakkor vannak egyes helyi jellegzetességek, ezek fizikai, pszichológiai kínzások rendkívül erős módon jelentkeznek ezek. Harmadik, az áldozatoknak az különböző profiljait vettük figyelembe. Nagyon sokszor politikai szereplők, szakszervezeti vezetők, vagy kisebbségekhez tartozó etnikai, illetve szexuális kisebbségekhez tartozó személyekről van szó. Az áldozatok nagy jelentős része rendes fogságba kerülnek általában, és a rendőrség büntetésként, kiegészítő büntetésként kínzásokhoz fordul a néhány esetben azért kínozzák őket, hogy további információkat nyerjenek. Nos, nem szabad elfelejteni, hogy azért a különböző országok között vannak eltérések. Ennek ellenére megpróbáltuk rendszerezni az kínzást földrajzi szempontból. Észak-Afrikában a közbiztonság nevében alkalmaznak kínzásokat. Az amerikai kontinens a legtöbb ország demokrácia, kivételt képez Kuba, a belső jog tiltja a kínzást, ennek ellenére rendkívül gyakoriak a, a rossz bánásmód, a kínzás Ázsiában elterjedt, a kínzás a legtöbb országban nem is büntetik, rosszul képzettek a rendőri szervek, korrumpálhatóak, és ott rendkívül gyakran használják a kínzást, mint a nyomozás egyik eszköze. Magrebben sem a lakos, megváltoztak a kormányok, de sem a lakosság, sem a szokások nem változtak meg, és néhány esettől, ritka esettől eltekintve mindig büntetlenül osszák meg a kínzást alkalmazó rendőrök. Rend Európában csak néhány ilyen eset szerepel. Egy, nézzük meg a következő kérdést. Visszaszorulóban van a kínzás alkalmazása. Nos, a kát több száz országot jelölt meg, ahol általában vagy rendszeresen alkalmazzák a kínzást. Ez azt jelenti, hogy a világon minden második országról van szó. A nemzetközi jogi gyakorlat pedig ez tiltja. Azok az országok a 153 országban csökken a kínzások száma, ugyanakkor azt látjuk, hogy rendkívül nagy az eltérés azon államok között, akik aláírták a kínzás elleni ENSZ jegyzőkönyvet, és azok között, ahol ténylegesen eltűnt a kínzás. Nagyon nagy az eltérés tehát. Nagyon sok országban alkalmazzák a kínzást akkor is, amikor a korábban regnáló diktatúra már megszűnt. Áttértek a demokráciára, és mégis alkalmazzák továbbra is a kínzást. A legtöbb országban léteznek törvények arra, hogy büntessék azokat, akik, eh, akik eh, kínzást alkalmaznak, ugyanakkor a politikai szándék a legtöbb országban hiányzik. Szóval a kínzás nem tűnik el a világból, egyre eh, gyak, tehát egy gyakori, minden országra kiterjedt globális jelenségről van szó. 2012. december 13-án kelt jelentésében az ENSZ egy olyan jelentésben, amelyik foglalkozik ebben a témában, a 103-as bekezdésben, annak ellenére, hogy gratulál és örül azért, mert egy olyan kijelentést tesz, amely ellenzi a kínzás e, a harmadik országban, ugyanakkor azt látjuk, hogy semmit nem tesznek annak érdekében a legtöbb ország, hogy visszaszorítsák a kínzásokat. Az Európai Unióban egy kezdeményezést kellene elindítani, amelyiknek az a célja, hogy a fejlődő országokban visszaszorítsa a kínzásokat. Én úgy gondolom, hogy ebben az irányban kellene haladni. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy megőrzik ezt a hagyományt, hogy június 26-án egy speciális ülést megtartják, hiszen fontos, hogy felhívják a figyelmet a kínzásra. Arra kértek, hogy egy-két kulcs kihívásról és lehetőségről beszéljek Észak-Afrika, illetve déli szomszédság tekintetében és az arab tavasz után eltelt két évre is tekintsek ki. Szólok tehát a különösen Tunézia és Líbia helyzetéről átmeneti országok, ezek amelyek nagyon érdekesek, eh, ahol a mi hivatalunknak eh, hivatala van 2011 eh, szeptember óta Líbiában például, ahol az nemzetközi rehabilitációs tanácssal működünk együtt, az Európai e, Unió különböző pénzforrásai támogatásával. A kínzás és a büntetlenség kérdését megvizsgálva a térségben az a rossz hírunk, hogy a kínzás továbbra is nagyon súlyos emberi jogi kérdés a régióban. És még azokban az országokban is, ahol átalakulási folyamatot láttunk, megváltozott talán a kínzás típusa, nem a politikai kínzást látjuk, de a kínzás a normális rendészeti munka valósága maradt még azokban az országokban is, ahol nagy előrelépéseket értek el. Persze minden országban specifikus a helyzet, nagyon nehéz átfogó képet alkotni. De a régiót megvizsgálva fel kell ismernünk, hogy a kínzás mélyen gyökerezik az intézményes jogi és politikai keretben. Ezért első felvetésem az, hogy biztosítanunk kell, hogy a kínzást és a kínzás elleni harcot minden átalakulási folyamat alapjának kell tekinteni nem csak emberi jogi vagy humanitárius kérdés ez, hanem olyan kérdés is, mely arról dönt, hogy sikeres lesz az átalakulás folyamata vagy sem. Tunéziában, Líbiában és máshol munkánkkal a politikai közbeszédbe egy olyan, nek egy olyan lendületet akarunk adni, melyel a kínzás elleni harcot a figyelem homlok terébe állítjuk. Tunéziában a politik, különböző politikai erők elismerik ezt. Lehet, hogy a reformokkal nem értünk egyet, de a megalapozás megvan. Azonban a, szitua- a helyzet Líbiában sokkal összetettebben, hiszen nagyon érzékeny kérdés a kínzás, hiszen a forradalmi csoportok is részt vettek a kínzásokban. Ráadásul a milíciák még ma is nagy szerepet játszanak az emberek például előzésében, és amikor magas szintű missziókat fogadunk, amikor párbeszédbe lépünk a hozokkal, akkor bizony néha azt tapasztaljuk, hogy nem mindig fogadják el az emberi jogok univerzális, egyetemleges jellegét. Tehát a libiai helyzet sokkal kényesebb, de az új kormány mégiscsak egy-két lépést tett, az igazságügyi minisztérium előkészített egy kínzást tiltó törvényt, amely nem teljesen felel meg az ENSZ egyezményének, de abba az irányba mutat. Azaz tehát ez jó irányba tett lépés, és világosá kell tenni, hogy a kínzás elleni harc a libiai átalakulási folyamat fontos része kell, hogy legyen. És fontos, hogy helyi csoportok magukének érezzek ezt a kérdést. Idén márciusában a civil társadalmat és a kormányt egy asztalhoz ültettük le, és a civil társadalmi szervezetek egy tíz pontos csomagot, tervet fogadtak el a kínzás ellen. Nagyon fontos, hogy megerősítsük a helyi szereplőket, akik koalíciót állítanak fel, alkotnak a kínzás ellen. Persze nagyon sok fronton kell előrelépést elérnünk, és sok helyen tudjuk levonni a következtetéseket. Ebből egy-kettőt fel szeretnék sorolni. Egyrészt a megelőzés nagyon fontos, hiszen a régióban például az ügyvédekhez való hozzáférés, a védelemhez hozzáférés a vizsgálati fogság alatt nem biztosított. Előrelépést látunk ebben Tunéziában, de kérem a parlamenti képviselőket, hogy figyeljenek erre a problémára, és különösen aggasztó helyzet a terrorizmus elleni harc során az Európai Unió tagállamai például gyakran nem gyakorolnak nyomást ezekre az átalakulás folyamatában lévő országokra, pedig nem biztosítanak jogi segítséget az előzetesben lévő terheltek számára, akár Tunéziában, akár Marokkóra igaz ez. Amikor prevencióról beszélünk, akkor fontosnak tartjuk, hogy a kínzás elleni jegyzőkönyvet aláírják, Tunézia az itt kivétel. Fontos, hogy a civil szervezetekkel együttműködjünk a prevenció területén. Például a tunéziai nemzetgyűlés készít elő most egy törvényt, és itt fontos, hogy hangoztassák a civil szervezetek is véleményüket a törvénytervezetről egy-két szisztemikus kérdésről is szólnék még. A biztonsági ágazat reformja az egyik ilyen. Azt látjuk, hogy a biztonsági ügynökségek, a rendészeti szervek nem mindig elszámoltathatóak. Ez az egész régióra igaz. És különösen aggasztó a hírszerző közössége, hírszerző szervek szerepe. Az ENSZ terrorizmus és kínzás elleni speciális jelentéstevője világosan fogalmaz a jelentésében, szerint, hogy még a hírszerzési céloknak sem lehet alárendelni az emberi jogokat. Mondok egy példát. Egy példát Marokkóból, ahol a magas szintű igazságügyi minisztériumi képviselőkkel beszélgettünk. Ők azt mondják, amúgy mellékesen, nem hivatalosan, hogy a jogállamunk gyenge, még a simán rendészeti eljárásban sem tudjuk biztosítani a jogállamiságot, de hát a terrorizmus elleni harcban semmiképpen sem lehet elszámoltatható a rendészeti munka. Más országokban más a kihívás, például, hogy nincs elég ellenőrzés, a hatóságokat nem eléggé ellenőrzik, Ráadásul a milíciák bekerültek az állami struktúrákba, és ilyen módon igyekszenek kivonni magukat az ellenőrzés alól. A áldozatok számára ez nagyon problematikus, hiszen azt mondhatták, hogy elfogadom a ti hatalmatokat, de segítsetek. De most Azonban a helyzet jelentősen megváltozott. Ez egy súlyos probléma, amelyet fel kell vetni Líbiában. Tudom, hogy ez egy nagyon súlyos probléma és nehéz probléma, de hogyha az átalakulás folyamatában és a az kínzás elleni harcban előre akarunk lépni, akkor itt áttörést kell elérni. Az észak-afrikai térséget, hogyha összehasonlítjuk más átalakulási folyamat, térségekkel Latin-Amerikában, Dél-Afrikában vagy Kelet-Európában, ezt mondhatjuk, hogy az egyik különbség abban mutatkozik, hogy a említett térségekben a nemzetközi jogot és a nemzetközi engeri, emberi jogot referenciává alakították, beemelték az alkotmányokba, jogállami alapokra álltak. Nagy munkát végeztünk a kapacitásépítés tekintetében a, ezen országokban, tehát az észak-afrikai országokban, de a jogi keretek nem tükrözik a nemzetközi megállapodásokat, és ez aggasztó. Nem emelték be az alkotmányba például az emberi jogi egyezményeket. Az egyik fő kérdés tehát az számunkra, hogyha áttörést akarunk elérni a régióban, meg kell erősíteni és támogatni kell a helyi szereplőket, akik síkra szállnak a kínzás ellen. Ez volt a megközelítésünk, hiszen mi egy háló vagyunk, a szervezetek hálózata vagyunk, így akartuk képíteni a kapacitást az emberi jogi és az alapjogi szervezetek közösségében. Fontos persze, hogy megfelelő jogi keretben működjenek a civil szervezetek. Egyiptomban például nagyon negatív fejleményeket látunk, bírálják, támadják a külföldről finanszírozott civil szervezeteket, és attól félek, hogy ezt ebből a térség más országai is tanulnak majd, és fellépnek, ágálnak majd a nemzetközi szervezetek ellen. Aztán van kapacitási építési szempontja is eh, ennek a munkának, hiszen Líbiában a szereplőknek képzéseket biztosítottunk, hogy hogyan szálljanak síkra a kínzás ellen, és azt látjuk, hogy az első bírósági esetek már eh, megjelennek, az első vádakat, eh, kereseteket elindították. Nagyon fontos tehát, hogy ezekben az országokban a civil társadalmat megerősítsük. Sok további kérdést említhetnék, csak azzal szeretném zárni észrevételemet, hogy visszautalok június 26-ára. Ez a kínzás áldozatainak napja, de egy olyan nap is, amelyben az a feladat, arra kell emlékeznünk, hogy a támogatását kell keresnünk a kínzás áldoz, kínzás ellen. Kelet-Európában, volt Szovjetunióban azt tanultam, hogy gyakran jogi kérdésnek látjuk a kínzás elleni harcot. Én magam is jogász vagyok, és hiszek a jogban. De hogyha sikeresek akarunk lenni, akkor a köz támogatását meg kell nyernünk a kínzás elleni harchoz amikor áldozatokkal és a politikai átalakulásban ö, dolgoztunk, mindig és dolgozunk, fontos, hogy a széles körű közvéleményt megszólaljuk, és azt hiszem, hogy a június 26-a egy olyan nap, amely erre emlékeztet bennünket. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament, az Európai Parlamenti képviselők, a helyi parlamentek is felszólomoljanak síkra szálljanak, és felhasználjuk a művészetet, a kultúrát és a kommunikáció formájaként, mondván, hogy ne csak a amúgy is megszólított embereket szólítsuk meg, hanem egy szélesebb közvéleményt is érzékenyítsünk, érzékenyé tegyünk a kínzás kérdése iránt, lett legyen az elkövetve Bengáziban vagy Tunisban. Még egyszer mondom, nem technikai kérdésről van szó, széles körű támogatásra van szükségünk. Köszönöm szépen! Köszönöm, most pedig Dörazsér asszony kapszott. Dörözsövé asszony vagyok, jól mondta ki a nevemet. Köszönöm szépen, köszönöm kedves európai parlamenti képviselők, tisztelt excellenciás hölgyek és urak, tisztelt európai bizottsági képviselők, örömmel számolok, mutatom be önöknek a kínzás áldozatainak nemzetközi rehabilitációs tanácsát 70 országban van rehabilitációs központunk. A tag központjainkkal igyekszünk az áldozatok, családjaik és a közösségek rehabilitációs igényeit megszólítani. Holisztikusan dolgozunk, azaz felismerjük azt, hogy a kínzás, szörnyű terhet ró az áldozatokra, és nagyon fontos az is, hogy a megelőzés, a joghoz való hozzáférés, a rehabilitáció, az átmeneti igazságszolgáltatás és az elszámoltathatóság csomagjában lépjünk fel. Ugyanakkor az is fontos, hogy a túlélők rehabilitációt biztosítsuk, és kiterjesszük az egészet a fejlesztési kontextusba is. Azért vagyok ma itt, hogy egy-két előttünk álló kihívásról beszéljek, melyeket szeretnénk megoldani. Hosszú távú a munka, és azon vagyunk, hogy a túlélők igényeire koncentráljunk, és gyógyért keressünk az ősebeikre. A líbiai helyzet aggasztó, ahogyan kollégám is beszélt rólam, hiszen jól tudjuk, hogy milyen súlyos kínzások történtek. A jogállam kiépítésével alapvető jogokat kell érvényesíteni a líbiai társadalomban. Fontos, hogy a túlélők igényeit is figyelembe vegyük, de vannak optimizmusra utaló jelek, hiszen elkezd éledni a civil társadalom, és elkezd érzékenyé válni a közszféra is. Egy kínzás áldozatait rehabilitáló szolgálatot is felállítottunk Líbiában, az első lépéseket megtettük, és az Európai Unió is támogat bennünket, hogyha nem kapnánk meg ezt a támogatást, nem működne rehabilitáció ezen a területen Líbiában, hiszen a civil társadalom nem elég erős. Ezért fontos, hogy a túlélők, az áldozatok igényeit vegyük figyelembe. És világos, hogy milyen súlyos gondokkal küzdenek ezek a kínzás áldozatai, és ezért nagyon fontos, hogy az ő igényeiket szólítsuk meg, és lássuk, hogy a lakosság mely körét, mely csoportját eh, vált a kínzás áldozatában. Például a Tripoli környékén lévő háborús menekült eh, táborok, illetve a belföldi menekült táborok eh, területén próbáljuk nyújtani szolgáltatásainkat. Nagyon sok kihívás előtt állunk, mondanom sem kell a politikai és a biztonsági kontextus az egyik, a belső feszültségek és konfliktusok jelentik második kihívásunkat. Ugyanakkor munkatársaink alig rendelkeznek védelemmel, és ez is problémát okozhat. Ezért egy rehabilitációs csapat kiépítésén dolgozunk, amiben biztonsági, jogi és utógondozó szakértek dolgoznak együtt. Fontos, még egyszer sokadjára mondom, hogy tisztában legyünk a kínzás áldozatainak igényeire, és biztosítsuk az egészségügyi és a jogi közösségben is az a kínzás áldozatainak megsegítését, és hogy a társadalom is széles körben elismeri a rehabilitáció szükségességét. Az egyik nagy kihívás, az egészségügyi környezet és a mentális egészségügyi szolgálatok helyzete Líbiában. Alig állnak rendelkezésre rehabilitációs kórházak, klinikák, és ezért azon dolgozunk, hogy minden áldozatnak hozzáférést biztosítsunk a magán, illetve a közegészségügyi rendszer ezen szolgáltatóihoz. Lényegében a nullából, nulláról indulunk ki, nincsen hagyománya a kínzás áldozatainak kezelésének, rehabilitációjának Líbiában, mondanom sem kell. Ezért tehát um, alapokról kell kezdenünk az építkezést. Több uh, aspektus határozza meg munkánkat Líbiában. Egyrészt a kapacitásépítési megközelítés, ahol az OMCT-vel hasonlatos módon dolgozunk együtt, és itt kiképezzük a rehabilitációs központban dolgozó munkatársakat, kiképezzük mind a magán, mind a közegészségügyi rendszerben dolgozó nővéreket, orvosokat, lesz egy kezdeti coaching fázis a képzésben, aztán a különböző egészségügyi központokat látogatjuk meg a régióban, majd pedig méreható szemináriumokat kínálunk az egészségügyi munkatársaknak, egészségügyi rendszer munkatársainak annak érdekében, hogy felismerjék, hogy ki áldozata a kínzásnak, anélkül, hogy újra viktimizálják őket, és segíteni tudjanak az áldozatoknak és családtagjaiknak. Második lépésben szolgáltatásokat biztosítunk az áldozatoknak. Egyrészt úgy, hogy segítünk az egészségügyi hozzá, ellátáshoz való hozzájutásban, másrészt igyekszünk kiközvetíteni őket speciális rehabilitációs központokban. Sajnos szűkös erőforrásokkal rendelkezünk, ezért munkánk hatáját is korlátozni kell, de a tényfeltáró ügynökségeink, illetve útjaink során felismerjük az egyes eseteket. 6003 olyan esetet fedeztünk fel, akik eh, poszttraumatikus stressz eh, betegségben szenvednek, és több mint tízezer eh, áldozattal is találkoztuk, akik a kínzás áldozatai. Munkánk harmadik feladata az, hogy olyan mechanizmusokat dolgozzunk ki, melyeknek segítségével a régiókból, a vidéki térségekből is beutalják az áldozatokat a központokba pszichoszociális megközelítés, egyéni tanácsadás, jogi tanácsadás, valamint forenzikus, tehát bűnügyi, egészségügyi vizsgálatokat is végre kell hajtani. Nagyon fontos, hogy a kapacitás építés kiterjedjen az um, klinikai eh, osztályokra is, valamint az ambuláns osztályokra is, hiszen így a hospitalizált áldozatok számát csökkenteni lehetne, és kvázi lábon eh, kiárva lehetne biztosítani a egészségügyi és pszichológiai ellátást a legmagasabb szinten költséghatékony módon. Munkánk negyedik szempontjában pedig egy projekt baseline-t akarunk kialakítani, melynek alapján megítéljük munkánk minőségét, valamint eh, felvázoljuk, hogy milyen irányba kell tovább alakítanunk munkánkat, figyelembe véve a demográfiai fejlődéseket, és persze a mentális ellátórendszer és a pszichoszociális ellátórendszer fejleményeit is figyelembe veszük. Ez egy hosszú fejlődés lesz. Persze szorosan együtt kell működnünk más szervezetekkel, és az ex és nők, gyermekek, volt harcosok, milícia tagok számára is kiterjesztjük szolgálatainkat, hiszen a kínzások áldozatai nagyon sok társadalmi osztályban jöhetnek. Munkánk ötödik célkitűzése abban áll, hogy az egészségügyi minisztériummal, más szakhatóságokkal szorosan együttműködve biztosítsuk, hogy érzékenyekké váljanak az orvosok és a rehabilitátorok a kínzás áldozatainak igényeire. Persze, szoros, korlátolt eszközökkel rendelkezünk, és nagyon fontos ezért, hogy válvetve dolgozunk más intézményekkel, NGO-kkal, civil szervezetekkel. Partnereinkkel együttműködve, tehát igyekszünk a pszichoszociális ellátórendszerben dolgozó szakértők számára egy oktatási tantervet is kidolgozni. Végezetül pedig a fő legfőbb kihívás az, hogy jelen legyünk. Ahhoz, hogy a munkánkat elvégezhessük, munkatársaknak kell dolgozniuk ott, Líbiában, ott, ahol az áldozatok vannak, és Fontos tehát, hogy megkapjuk a beutazási engedélyt, a munkánkhoz való engedélyt, és a bejegyezzék szervezetünket. Hosszú ideig tartott ez, hosszú ideig küzdöttünk a bejegyzésünkért, de reményeink szerint hamarosan bejegyzik szervezetünket a líbiai cég és közjegyzékben. Azzal szeretném zárni észrevételemet, hogy nagy erőfeszítéseket tettünk, de most már a végrehajtás fázisába sikerült belépnünk és nagyon hálásak vagyunk az Európai Unió különböző szerveiből jövő támogatásnak, akár Brüsszelből, akár a Tripoli képviseletről jöjjön ez a támogatás. Főállású munkatársaink dolgoznak végre Líbiában, és biztonságos helyen tudjuk megnyitni első rehabilitációs központunkat, és tudjuk a líbiai szakértők kapacitását képezni és megerősíteni. Így igyekszünk a rehabilitáció és a prevenciós munkában nagyobb szinergiát elérni. Támogatni fogjuk az OMCT munkáját azáltal, hogy dokumentáljuk a kínzási eseteket, hiszen már csak azáltal is biztathatjuk az áldozatokat, hogyha, láthatjuk, hogyha láthatják, hogy biztosítjuk számukra az igazságügyi rendszerhez való, a bírósághoz való hozzáférést, és így egyre több vélhetőleg közösségi helyi szervezet is felveszünk velünk a kapcsolatot, és így elszámoltathatóvá tesszük ezeket a bűncselekményeket. Köszönöm. Németül folytatom. Köszönöm szépen valamennyiüknek a prezentációkat és ön is elmondta, Antóni asszony, hogy az egész világon az a trend alakult ki, hogy a kínzás és a megalázó embertelen bánásmód fokozódik. Azért ez ijesztő tulajdonképpen. És hát nyilvánvaló a kínzás a legrosszabb, ami az ember előfordulhat, hiszen nem polgárként kezeli az embert, és abban bíztunk végül is, hogy azért itt lineárisan egy javulás alakul ki. Hát régebben ugye a politikai uralkodó büszke volt arra, hogy megölje és kínozza az alávetettet. Manapság azért már illik ezt legalább eltitkolni, hogyha az ellenfelünket egy polgárt kínzunk, akit nem tartunk sokra. Tehát én valahol ezt haladásnak értettem. Hát az ellenség megölése, úgy gondoltam, még nem tartunk itt, hiszen azért még halálbüntetés számos országban van. Ezért jónak tartottam az ön megállapítását azzal kapcsolatban, hogy különböző tendenciák vannak, hol kell továbbra is kérdéseket feltennünk, hol kell rákérdeznünk dolgokra. Tavarok úr is ezt világosan kifejtette a régiók tekintetében. Itt a parlamentben az elmúlt évben és azt megelőző évben is nagyon sok lehetőségünk volt arra, hogy az új vezetéssel tárgyaljunk Tunéziából, és gyakran rákérdeztem, hogy mi a véleményük a kínzás tilalmával, ami most úgy tudom, a szerepel egyébként az alkotmányukban is és számos ember, akik ott politikai vezetők most, azok megélték a kínzást, és éppen ezért nagyon fontos volt számunkra a politikánk szempontjából, a kérdéseink szempontjából, hogy ön azt mondja hivatalosan, ugyan tilos, de a titkos szolgálatok, tehát fontos szereplők egy államon belül nem igazán törődnek ezzel, hogy volt egy ilyen politikai váltás. Rangervi asszonynak is köszönetet mondok a projekthez. Amikor először jártam Tripolisban, ez még hát jóval régebben volt, még a választások előtt, és azt mondtuk, nagyon sok volt Katafi alatt a kínzása a börtönökben, és megkérdeztük, hogy el tudják-e képzelni, hogy legyen traumaterápia központ. Igazából senki sem válaszolt. Ez egy ilyen kör volt, ahol eszmecserét folytattunk. Aztán a találkozó után azt mondták az emberek, hogy Abszolút szükség van erre, sürgetően szükség van erre, de hát őszintén szólva ők azon az állásponton vannak, hogy erről nem igazán tudnak beszélni, mert őket is kínozták, tehát a férfi elfogottakat kínálták, tehát örülök ezért, hogy megvalósult ez a projekt, és dolgoznak rajta. Aztán most mielőtt megnyitom az eszmecserét erről, egy szóval fordulok a tagállamainkhoz. Itt van ez az ENSZ önkéntes alap, amiből támogatni lehet a kínzás áldozatait, és volt egy ígérete az összes tagállamnak, ha jól tudom, hogy ez 2012-es volt ez az ígéret, ahol azt ígértük, hogy 8 millió eurót gyűjtünk egybe, hogy feltöltsük az ENSZ önkéntes alapját. Eddig csak 8 tagállam fizetett be, és összesen 1,7 milliós összegben. Vagyis feltétlenül szükség van arra, hogy ezt a munkát támogassuk, ezért hangsúlyozom ezt még egyszer, hogy figyeljenek oda. Ön ugyan nem említette, de olvastam, hogy emberi jogi és kínzás ellenes szervezetek végül is nyilvánosan állást foglaltak, ez az EKS irányába is szól, talán ön is kitérhet majd erre, hogy az értékelésben, hogy a jó EU kínzás ellenes irányelveket alkalmazzák, és erre szükség is van, és itt nagyon kritikusak, tehát vannak ilyen iránymutatások, és, de ez nem tudatosult igazából az emberekben, és hogyha a kórum ülésre megyek legközelebb, akkor ezt fel fogom vetni, ott az országok helyzetéről beszélnek, de inkább a legégetőbb kérdésekről, de ami folyik, azt ö, ilyen folyamatosan jelen van, az nem igazán kerül szóba. És hát a civil szervezetek is bírálták ad a kohum egy önmagában sem volt hajlandó ezt felvenni a legfontosabb, témák közé. Mint a bevezetőben már elmondtam, ez egy meghallgatás és egy vita, hiszen a kínzás ellenes nemzetközi nap lesz nem sokára, de hát természetesen fontos, amit elemzésként, tanácsként magukkal hoztak és átadtak nekünk, az be fog kerülni a parlament jelentésébe amely azzal foglalkozik, hogy megszűnjön a kínzás. Azt hiszem a szocialisták és demokraták kapták ezt a jelentést. Most intenzíven nézek ebbe az irányba, de mert írásban nem kaptam meg. Az előadó ebben a jelentésben de Kaiser asszony lesz, nem? Tehát ő végighallgatta, amit elhangzott. Tehát igaz ez? Írásban nem kaptam meg. Arról van tehát szó, hogy meg is adom a szót de Kaiser asszonynak. Oui, vous n'avez encore rien... Igen, azért még nem kapta meg az írásos anyagot, hogy, eh, mert meg tudtam meg, eh, hogy megkaptam ezt a jelentést. Egyelőre tehát még kidolgozzom az anyagot, de hamarosan meg fogja kapni ezt az írásos anyagot. Meghallgattam az elhangzottakat, és köszönöm a részvevőknek a hozzászólásait. ahogy őnök, és ahogy mindannyiunkat nagyon megérintett Antoni asszonynak a hozzászólása, amely rámutat arra, hogy mennyire nagy a szakadék a, az aláírt megállapodások és nyilatkozatok, illetve a ö, gyakorlat között, a kínzások területén, és egyre inkább terjed a kínzás rendkívül elterő okok miatt, de elképesztő az, hogy egyre inkább terjed a kínzás nem politikai okok miatt a börtönökben, és ugyanakkor a többi fajta, ezekre a fajta kínzásokra kell fókuszálnunk, ezeket nehezebb azonosítani és nehezebb megfogni, de ugyanakkor kapcsolatokat kell kiépíteni kormányokkal annak érdekében, hogy ezeket a kínzásokat kisebbségi képviselők, illetve szakszervezeti képviselők ellen szeretem tudni, a, kérdem a három részvevőt, hogy van-e valamilyen információ a gyerekek eh, kínzásáról? Hallottunk, hogy mi történik Afrikában a gyermekek eh, esetén ördögűzést gyakorolnak rajtuk, megkínozzák ezeket a gyermekeket, e, különböző e, praktikáknak, egyházi vallási praktikáknál önök tudnak ezekről. Ha a Palesztinában és más gyermekeknél létezik ez a kínzás, ezeket a gyermekeket ugyanis nem védik jelenleg az ilyen jellegű kínzásoktól. Szeretem tudni, van erről információjuk, tudnak-e tájékoztatni bővebben ebben a témában? Nagyon sokan nem értik, hogy miért van az, hogy egyházak, amelyek ördögüzést gyakorolnak, ezt egészen a gyermekek megöléséig is gyakorolják. Különböző szekták vannak, amelyek szörnyű dolgokat végeznek. Nem szeretném általánosságban eh, elítélni ezeket a szektákat, vagy vallási gyakorlatokat, csak szeretném tudni, hogy eh, vannak-e meg vannak-e bizonyos eh, besorolások, vagy rámutatni arra, hogy kik a szereplők? Tudom, feltétlenül válaszolni akar, de először a képviselőket körbe kérdezzük, aztán az EKS-t, és akkor egy rövid válasz, mert lassan lejár az időnk itt délelőtt. Kaszek úr. Köszönöm szépen. El kívánom mondani, mennyire örülök annak, hogy ilyen minőségű információt kapok a vendégeinktől. Nyilvánvaló, hogy az egész világon nagyon súlyos probléma a kínzás mindenek előtt a mediterrán déli vidékén. A bolgár képviselőként elmondhatom, hogy az évek során tanúi voltunk rettenetes eseteknek, kínzásoknak Líbiában, ismerjük tehát a helyzetet. A Kadhafi rezsim rettenetes kínzásokat alkalmazott a bolgár ápolónőkkel szemben. Mm, azt vetették a szemükre, hogy égyszer fertőzték meg a líbiai gyerekeket azért alkalmaztak kínzást, hogy vallomást csikarjanak ki ezekből az emberekből. Természetesen erre nem, nem tudtak ellenállni, rendkívüli testi szenvedést okoz az embereknek, végül is sok mindent beláttak, és láthatjuk, hogy vannak emberek, akik kínzást követtek el az elmúlt időszakban, még mindig fontos pozíciókat töltenek be. Antóni asszony említette a kínzás legdurvább formáit, aztán a büntetlenséget. Most függetlenül a nemzetközi jogi kerettől, a különböző nyilatkozatoktól intézkedésekre hivatkoznak, egyezményeket írnak alá, de hát látható, hogy nagyon jelentős az eltérés a szavak, a jó szándék és a probléma kezelése között. Azt vitatjuk, hogy hogyan tudunk kereskedelmi megállapodásokat kötni bizonyos országokkal, hogyan tudjuk elmélyíteni a szabadkereskedelmet egyes országokkal. És azt kell, hogy mondjam, ragaszkodunk, hogy a megállapodások politikai részei fontosak, és itt szerepel az az elvárási is megfogalmazódik, hogy emberi jogi aspektusokat is vizsgáljunk és vegyünk figyelembe. Erre feltétlenül szükség lenne. Rövid az idő, úgyhogy most egy kérdést szeretnék föltenni Stavrok és Antonioni asszonyoknak. Eh, szeretni megmondani, hiszen ők elmondták, mennyire fontos, hogy ezekben az országokban a biztonsági erők, a hatóságok, a rendőrség, az igazságszolgáltatás eh, eh, komolyan vegyék a dolgokat, és mi is nagyon aktívan működjünk együtt velük, hogy ne alkalmazzák tanúvallomások kicsakar, vagy vallomások kicsikarására, a kínzást, vagy egyszerűen az információhoz jutásra. De olyan is van, hogy egyszerűen terrorizálják az embereket ezzel, akik kényelmesek, kényelmetlenek egy totalitárius rendszerre nézve. Teljesen elfogadhatatlan a kínzás alkalmazása, ez nem lehet bánásmód a politikai ellenzékkel szemben. Ezt hangsúlyozni kell. És ezért mondom, itt az Európai Parlamentben, de az EKS részéről is erre ügyelni kellene, hogyha a kérdés az, hogyan tudjuk a tevékenységüket átfókuszálni, hogy szemben menjünk a kínzással. Anna, aztán Nikol. De most tényleg mindkettőjüket kérem röviden. Tudom, hogy Líbia esetében ez az előadó, de valamikor a végére kell érnünk. Ma egyébként pontosan ö, ö, ma pontosan kell végezni, mert a tolmácsok már tegnap hosszabb ideig dolgoztak. Amit hallottam Líbiával kapcsolatban, teljesen össz, egybevág azzal, amit ilyen ismereteim nekem vannak, hiszen jártam Líbiában, látogatóban, és a kínzás szintje, az, a forradások, a sebhelyek az embereken Líbiában, ez rettenetes. Ezért abban bízom, hogy az EKS-szel kapcsolatban vannak, hogy ők segítenek, hogy megkapják a lehetőséget arra, hogy ott dolgozzanak. Remélem, hogy az EKS finanszírozással hozzájár, hiszen ez egy rendkívül fontos projekt, ezt komolyan kell venni ezt a projektet. Igenis vegyenek pénzt a kezükbe. Igenis, szükség van Líbiában erre. A líbiai nép örülne ennek, örülne, hogyha kapacitást építenének szakemberekből, hiszen ez egy prioritás, az egyik legfontosabb prioritás. Kazak úr is azt mondta, tényleg segítsünk kiépíteni az új biztonsági erőket, amelyeknek megfelelő iránymutatásokat adunk, és azért ez egy hosszú távú folyamat lesz, még az én országomban is, napjaimban is, napjainkban is, a rendőrök bizony mm, adott helyzetben úgy gondolják, hogy kínzást kell alkalmazni. Még napjainkban is, és egy ilyen országban, ahol olyan károk születtek, ö, mint Líbiában, tehát a Kadhafi rezsim idején, ahol mindennapos volt a kínzás. Itt azt gondolom, hosszú távú célként, erős célként kell ezt megfogalmazni. Köszönöm szépen. Kill Nielsen asszony. Elnézést kérek, nem voltam jelen az előadásokon, vagy a prezentációkon, ami nem azt jelezte, hogy nem érdekelne ez az ügy, egy másik ülésen kellett feltétlenül részt vennem. Az Európai Unió valójában egy sor munkát finanszíroz a kínzás ellenes tevékenység területén, de az a benyomásom, hogy a legfelsőbb szinten az Európai Bizottság szintjén, az EKS szintjén a kínzás, mint problematika mostoha gyerek ezért azt gondolom, hogy ezt a kérdést az érdeklődésünk középpontjába kéne állítani. Ezt nagyon fontosnak tartom, és szeretném, hogy ez prioritás legyen. Tehát eh, szeretnénk eh, kinyilvatni a véleményünket. Eh, egyetértek azzal, amit Dekezer asszony mondott a gyermekek kérdéséről, a gyermekek kínzása szörnyű dolog, ért hallottam az ENSZ jelentését erről, a gyermekek kínzása eh, Palesztinában, a börtönökben. Voltam Palesztinában, és találkoztam olyan családokkal, akiknek a gyermekét bántalmazták, megkínozták, és úgy vélem, hogy egy rendkívül súlyos problémával kell szembesülni ott. Amikor itt demokráciáról szólunk, ez elfogadhatatlan. Tudjuk nagyon jól, hogy egyes rezsimek nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Amikor demokráciáról van szó, úgy vélem, hogy az Európai Uniónak nem szabad ezt elfogadnia a legfelsőbb bíróság Izraelben megenged minősítette a e, kínzást, és úgy minősítette, hogy e, moderált nyomásgyakorlás. Ez elfogadhatatlan, úgy vélem, hogy ez ellen lépni kell. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Nikol, az első kérdés tökéletes alkalmat ad arra, hogy a TEFCO-nak adjam át a szót, Madame Leslie Pierre-nak és az EKS-nak Michael Swamnak de az elején ön azt mondta, hogy az a benyomás alakult ki önben, hogy erőteljesebb prioritást kellene kölcsönözni a kintás ellenes fellépésnek. Köszönöm elnök asszony, köszönöm, hogy fogadott a mai napon. Köszönöm szépen az előadóknak, akik bemutatták a munkájuknak az eredményét és a tapasztalataikat. Nagyon nehéz kontextusban, ahogy hallottuk. Ez egy pont, amit nem szabad, nem szabad alábecsülni. Rendkívül sok ember kockázhatja életét nap mint nap olyan projektekben, mint az, amiről most beszéltünk. Néhány pontot szeretek bemutatni, hogy kiegészítsem az elhangzottakat, amiket hallottunk most. Először is, a bántalmazás és a kínzások elleni e, fellépés rendkívül fontos az emberi jogok szempontjában. Az e, nagyon fontos stratégiai kérdés. 11 millió euró áll rendelkezésre az az, hogy támogásunk az ilyen jellegű tevékenység elleni fellépést az Európai Unió az első szereplő ezen a téren, és nagyon sokszor egyedül érzi, mag, érzi magát. Nagyon sok helyütt a világon támogatunk olyan terveket, amelyeknek célja az, hogy rámutassanak a kínzás, hogy fellépjenek a kínzások és a e, bántalmazások ellen, hogy biztosítják a e, kínzás áldozatainak a jogait. 2007 óta D, DH több rehabilitációs központot támogatott szerte a világon. Nagyon fontos, hogy a rehabilitáció társadalmi, fizikai és lelki szinten is megtörténjen annak érdekében, hogy ezek az emberek visszatérjenek az életbe nagyon, nagyon sok tevékenységet támogatunk, képzéseket és egyéb dolgokat annak érdekében, hogy kiírtjuk az kínzást, az emberkínzást. Az Európai Unió egy 20 milliós projektet indített el, egy holisztikus megközelítéssel a kínzás elleni harcban. Ezek a projektek tükrözzik a mi megközelítésünket, és a kínzás elleni fellépés minden oldalát magukba foglalják, a jogi büntetés, a követés, a nyilvánosságra hozatal. Ez a megközelítés szinergiákat hoz létre a különböző civil szervezetekben, akik konkrét témákkal foglalkoznak. Például Líbiában két a civil szervezet is foglalkozik ezzel a kérdésekkel, és rendkívül hát jól tudnak együttműködni. Szert a világon támogatunk ilyen programokat. Ezeket a projekteket Brüsszelben, Brüsszelből irányítjuk, vezetjük, de ugyanakkor ezeket a helyi szervezetek végzik és hajtják végre. Végezetül 2007 óta tám a támogatásunk, a kínzás elleni harcunk egyre nagyobb, egyre erősebb. 80 millió euró az, ami rendelkezésre áll összességében az ilyen jellegű célok támogatására. Mi úgy gondoljuk, hogy az IDDH folytathatja majd a tevékenységét azzal az új pénzügyi eszközzel, ami 2014-től áll rendelkezésre. Szeretném ezúton is megköszönni azoknak az embereknek a munkáját, akik nap mint nap kockáztatják életüket annak érdekében, hogy mi tudjunk harcolni a kínzások ellen. Köszönöm szépen, és most következik Swan úr. Very much. Um... Köszönöm szépen. Értem, hogy szorít az idő, úgyhogy néhány észrevételt tennék csupán. Először is. az EKSZ nevében, az Európai Külügy, Külügyi Szolgálat nevében nagy elismeréssel adózom a civil társadalom szervezetei irányában, akik fellépnek a kínzás ellen. Márpedig a kíl, kínzás gyakran árnyékban, sötétben, átvitt értelemben bár történik, tehát a legjobb fertőtlenítő, ezen terjengő bűzös betegség ellen nem más, mint a napfény világa. Azaz tehát ne forduljunk el, ne csukjuk be a szemünket, és lássuk mindig nyíltan, hogy milyen veszélyekkel jár a kínzás. Egyértelmű, hogy a jogi keretek, melyekkel a kínzás ellen fellépünk, fellépünk széles alapokon kell, hogy nyugodjanak, és persze, ahogyan a felszólalók mondtak, a civil társadalom támogatására is szükség van. Több európai parlamenti képviselő jelezte, hogy az Európai Unió nem tenne eleget ez ügyben, vetették föl, hogy ez nem prioritás, hogy nem eléggé fókuszálunk az ügy, ezen ügyre. Nos, Sajnálom, hogyha az európai képviselők ilyesmit mondanak, főleg akik az Emberi Jogi Albizottságban tagok, hiszen ha ők ezt mondják, akkor szélesebb közvéleményt, talán még inkább azt gondolja, hogy ez így volna. Pedig nem így van tisztelt képviselők, az Európai Unió számára a kínzás elleni harc egy abszolút prioritás, ezért az ENSZ közegében, az ENSZ eh, különböző szervezeteiben az Európai Unió Dánia után mindig a második helyen eh, vállal markán szerepet a kínzás elleni harcban eh, Dánia ugye híres eh, és nagy hagyománya rendelkező ellenfele a kínzásnak a nemzetközi szervezetek porondján. A stratégiai, az emberi jogok stratégiai keretében is eh, a kínzás eh, elleni harc nagy prioritással rendelkezik, és az iránymutatások is világosan megfogalmazzák, hogy hogyan kell ezen harcot konkrét mindennapi lépésekké váltani. Hogyan járunk el? Nos úgy, hogy az elmúlt években új eszközöket biztosítottunk a magunk számára. Az egyik ilyen eszköz az országstratégia volt. Ma délelőtt még egyszer ránéztem, és um, megerősítve láttam, hogy az ország stratégiáink közül 60-ban prioritásként szerepel a kínzás elleni fellépés. Nem könnyű ez persze. De az a tény, hogy a nagyköveteink, a delegáció vezetőink 60 országban egyik prioritásukká tették a kínzás elleni fellépést, azt hiszem, hogy ódákat zeng a munkánkról, és a többi országban is, ahol egyáltalán felmerül a kínzás veszélye, gyanúja, prioritását teszik ezt. Beszélhetnék egy sor további mechanizmusról, amelyen rendelkezünk, a 1236 per 1009 per 95-ös rendeletet, vagy hallották, hogy az IADHR keretén belül, tehát a nemzetközi uh, fejlesztés és humanitárius együttműködési rendszer keretén belül mi mindent teszünk, de erről nem akarok beszélni, csupán annyit szeretnék mondani, hogy jövő szerdán a kínzás elleni nemzetközi napon egy sokat mondó és igen tartalmas közleménnyel lépünk fel, és a Stintoni kötelezettségénk mellett szállunk ismét síkra. Örülök, hogy az Európai Parlament ősszel tervezi elfogadni jelentését a kínzásáról, de minnyájunk számára világossá kell, hogy legyen, hogy a némaság a legnagyobb ellen, ellenségünk. Könnyen elveszíthetjük érzékenységünket, hiszen a hírekben, a tudósításokban nap mint nap hallunk kínzásról, az emberi jogok lábbal tiprásáról, Feladatunk tehát az, hogy ne adjuk fel, és maradjunk tovább, és rajta ezen az ügyön. Köszönöm. Köszönöm, Szvon úr. Biztosíthatom, hogy én európai parlamenti képviselőként, aki a DROA szakbizottság tagja, tudom, hogy a papíron milyen fontos munkát végez az Európai Unió, de az is nagyon fontos, hogy az NGO-k, a civil szervezetek megmutassák, hogy hogyan valósulnak meg ezek a prioritások a mindennapi életben, és hol segíthetünk. És azt hiszem, hogy jó példája ez a mai nap is ennek a célkitűzésnek, hiszen mi is foglalkozunk a kínzással a parlamentben, de ezzel segíthetjük, ilyen meghallgatással segíthetjük az ügy forrón vagy napirenden tartását. Már csak egy fél óránk van, és még egy további jelentést kell megbeszélnünk, tehát um, előbb Antoni asszonynak adom meg két percben a szót. Megadom a szót uh, a kápnak, uh, főtitkárának uh, a szót annak érdekében, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Köszönöm, jó napot kívánok! Ami a gyermekeket illeti, Tudni kell, hogy a gyermekek kínzásokat, illetve nagyon kevés eh, adat áll rendelkezésre, magunk részéről eh, kevés eh, információnk van a gyermekek kínzásáról. Ön már említett néhány helyzetet, Palesztinát nevezetesen, ezt csak megerősíteni tudom, ott nagyon sokszor a gyerekekre elkövetők el, egy elkövetekként tekintenek, és nagyon gyakran kínzásoknak, bántalmazásoknak esnek áldozatául, ugyanúgy, mint ahogy a felnőttek. A börtönbe vetett fiatalkorúak esetében is ugyanúgy elszenvedik azokat a körülményeket, mint a felnőttek, nagyon sokszor kínzás áldozata is. Ezt felnőttek gyerekekre gyakorolják egyaránt sok helyen a világon. Két dolgot szeretnék kiemelni, ami gyakran előfordulnak a gyerekekkel például a, a gyerekkatonák eh, jelensége rendkívül agasztó, rendkívül rosszul bánnak velük, kényszerítik arra, hogy háborús bűnöket, háborús cselekedeteket hajtsanak végre, ez egy rendkívül agasztó jelenség, és aztán az egyik leg leg szörnyűbb jelenség az az, amikor a gyermekeket a szüleik szeme láttára kínozzák meg, annak érdekében a szülőktől információkat csikarjanak ki. Például Szíriában hallottunk ilyeneket, gyerekeket kínoznak a szüleik előtt, hogy ezzel e, valamilyen eredményt akarjanak elérni a, a szülőktől. Elnök asszony, szeretem kiemelni, hogy e, június 26-án szervezzünk egy, egy előadást a, a gyermekkatonák helyzetéről, sőt, fel fog szólalni egy gyerek, aki, volt, aki katona volt. Igen, hát most nem is tudom, mi kinek hogy meg a szót Köszönöm szépen az igazságszolgáltatás, a rendi, rendőrség munkájáról, illetve a vallomás alapú rendszerre kérdeztek rám. Valóban ez az egész világban nagy probléma, és remélem, hogy önök is koncentrálnak majd erre a problémára a jelentésükben. Itt nem a politikai ellenségekkel szemben alkalmazzák ezt a megközelítést, hiszen munkánkban gyakran azt tapasztaljuk, hogy az kínzást a politikai elnyomásban használják. Ez igaz is, de gyakran azt tapasztaljuk, hogy azok válnak kínzások áldozataival, akik egész egyszerű terheltek valamilyen sima bűncselekményben, nem biztos, hogy elkövetők, de terheltek, és azok főleg, akikre nem figyel annyira a közvélemény. Úgy gondolom, hogy valóban nagyon fontos volna, hogy az ENSZ kínzás áldozatainak alapjának a munkáját támogassuk, és önök is beszéljenek erről jelentéstervezetükben. Beszélt még az, az emberi jogi stratégia iránymutatásáról. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dokumentum, sok NGO hallatta hangját ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor mi ennek az eszköznek az implementációjáról szívesen kezdenénk dialogust. Ugyanakkor, amikor hallom hogy a 19 megszólított országból 11 úgy döntött, hogy elkötelezze magát a kínzás ellen, akkor persze felmerül benne, hogy ki ez a 8 ország, aki nem kötelezte el magát. Utolsó észrevételem pedig az, valóban a Stibia projektet az Európai um, Demokrácia és Emberi Jogi Intézet hozta létre, és um, továbbra is azt szeretném kérni, hogy támogassák a civil szervezeteket ebből az alapítványból. Líbia, Líbiában a munka veszélyes, nem mindig annyira tervezhető, mint ahogy elképzelnünk. Valami rugalmasságra szükség van a mindennapi munkában a biztonsági helyzet okán, és azért, mert az átalakulás nem előrejelezethető. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mind a négyüknek, hogy eljöttek és segítenek abban, hogy kialakítsuk szakpolitikánkat. Most pedig átadom Kaszak alelnökünknek a szót, hiszen fél egykor a parlament előtti találkozomban, illetve egy ülésen kell részt vennem, még ha az állás is lesz ez az ülés. Tegnap túlhúztuk, köszönöm a tolmacsok munkáját, és ezért kérem, hogy ma figyeljen az alelnök úr, hogy időben fejezzük be a munkát. continue avec le... Akkor folytatjuk a munkát, ráterünk az utolsó napi rendi pontra, pedig eh, egy eh, második eh, eszmecsere, Gomes asszonynak az elő jelentésről korrupció a köz- és magánszférában hatás az emberi jogokra a harmadik országokban. Nos, én meg is adom a szót röviden az előadónak, Madame Gomesnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a kollégáknak, akik fontos módosítókkal járultak hozzá az általam benyújtott szöveghez. A szöveg lényege tekintetében egyetértés van köztünk, hiszen azt szeretnénk, hogy az EU óvatosabb legyen, és tegyen többet a korrupció elleni harcban, és növelje az átláthatóságot és a jó kormányzást, mind határainkon belül, mind azon kívül. Üdvözlöm tehát a pontosításokat és a szövegre vonatkozó, és a szöveget egyébként gazdagító észrevételeket és köszönöm, hogy különböző forrásokban gazdagították a szöveg adatállományát is. Ezen adatok hiányoztak az előző változatból. Ugyanakkor a saját pénzügyi intézményeimről is beszélek a szövegben, hiszen egy-két igen aggasztó tényre is felhívták a figyelmemet, a saját, nem az én, hanem a mi saját, a parlamenti pénzügyi helyzetünk és szabályaink és átláthatóságunk tekintetében. Arról, arról gondolok főleg, hogy az Európai Beruházási Bank harmadik államokban való támogatásait hogyan használják föl. Úgy gondolom, hogy fontos ezzel a kérdéssel, kérdéssel is figyelnünk. Holnap, legkésőbb holnap megkapják a, a módosított szövegváltozatomat, jövő héten tervezünk megtartani az árnyék jelentéstevők ülését. Van egy-két problematikus kérdés, a legfontosabb ezek közül talán az IMF-re vonatkozó és a Világbankra vonatkozó ajánlásokat tartalmazó passzus. eljuttattam képviselőtársaimnak azokat a szövegeket, amelyeket ebbe a passzusba mm, tettem, illetve hogyan átírtam ezt a szövegrészt. Természetesen keresem a kompromisszumot képviselőtársaimmal, igyekszem megtartani a dolog lényegét, de úgy, hogy figyelembe veszem az önök felvetéseit. És talán az árnyék jelentéstevők találkozói után könnyen ki tudjuk, körvonalazni tudjuk majd a szöveget. A források visszaszerzése, visszanyerése kapcsán úgy gondolom, hogy célra vezető volna az ezügyben elfogadott állásfoglalásunk szövegét alkalmazni. Van egy utalás a fegyverkereskedelmi megállapodásról, illetve a korrupcióval való kapcsolatáról ennek a kereskedelemnek. Nos, valóban úgy hiszem, hogy itt is érdemes a fegyver exportról szóló közös álláspont és határozatunk szövegét beemelni. De köszönöm szépen mindenki észrevételét, hozzászólását, és köszönöm, hogy fáradtak az, ahogy módosítókat készítettek. Köszönöm szépen, Gomes asszony! Meg szeretném említeni, hogy 129 módosító érkezett a jelentésre és az árnyékjelentős tévők tévőkkel azért lesz egy értekezlet, amelynek célja az, hogy kompromisszumokra jussanak, és ez június 25-én lesz fél egytől fél kettőig. Két árnyék tevő van a teremben, és ezért megadnám nekik a szót már most is. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Anna Gomesnek a munkáját. Elmondanám, hogy a módosítók, a beérkezett módosítóknak a száma rámutatja azt, hogy mennyire fontos ez a kérdés. A Én nem gondoltam arra, hogy ennyi érkezik, de ez egy jó jelnek értékelem. értékelni szeretem ezeket az eh, berkezett módosítókat. Nos, a korrupció elleni harc nem csak nemzeti szinten, hanem eh, nemzetközi szinten is egy rendkívül fontos kérdés, és konkrét intézkedések vannak, amelyeket az Európai Unió bevezethet annak érdekében, hogy továbbra is harcoljon a korrupció ellen. Ebben az értelemben úgy vélem, hogy a jelentés fellépésnek meg kell maradnia egy olyan ösvényen, amelyik az Európa Uniós jogi kontextusával kell, hogy kiinduljon, és onnan kiindulva konkrét intézkedéseket javasoljon, illetve olyan intézkedéseket, amelyek javítják a jelenlegi helyzetet. Egyelőre tudjuk, hogy nagyon hosszú út áll még előttünk ezen az úton, ezen az ösvényen. Ezt szeretem jelezni. Ez egy nagy téma, és ennek az útnak az elején vagyunk, ezért egy kicsit aggasztó a helyzet. Nagyon sokszor nehezen találjuk meg az összefüggést a korrupcióval ebben a kontextusban. De meg vagyok győződve arról, hogy Gomes asszony olyan kompromisszumos megoldásokat fog javasolni, amelynek keretében meg tudjuk tartani a, a jelentést a maga medrében, politikailag, politikai szempontokat is figyelembe veszük. Nos, volt egy másik jelentés a Száhelről szóló, a Szaharáról. Nos, ez a mai napon is nem Szaherről beszéltünk, hanem Szaharáról beszéltünk. A, a lényeg az az, hogy itt ne az legyen, ne az legyen, ami ott történt, hogy teljesen más témára tévedtünk, hogy most is maradjunk meg a korrupciónál, és ne merejünk el abban, hogy harmadik országok helyzetéről kezdjünk el eh, beszélni, és mindent bele akarunk tenni, mert ezáltal felhígul az egész anyag. Úgy vélem tehát, hogy a, a frakciónk nevében támogatni tudunk minden olyas módosítót, amelyik ebben az irányba mutat, hogy amely kiindul a jelenlegi jogi helyzetből, és amelyik javaslatokat tesz a korrupció elleni harc irányába. Nagyon szépen köszönöm. Oui, merci. Igen, köszönöm szépen, Prada úr, az elhangzottakért, és megadom a szót Demas Medének a zöldek képviseletében. Eh, köszönöm szépen, elnök úr hollandul szólok hozzá. Először is köszönetet mondok Gomez kolléganőnek a munkáért, a többi kollégának is természetesen, akik ezen a jelentésen dolgoztak, dolgoznak és módosítókat terjesztettek elő. A zöldek részéről ezt az első vitán kapcsán már elmondtam, hogy egyre nem születtek a módosítók már, nem, nem születtek meg a módosítók, mert tulajdonképpen kiegyensúlyozott a szöveg magában. Javaslataink voltak, ezeket a javaslatokat figyelembe vették a jelentésben. Mm, az eredeti szövegben hiányoznak némileg a számok, amelyek rámutatnának az Európai Unióban a korrupció problémájára, meg persze a világ más részein is. Most már azt látom, hogy egy sor módosítót terjesztettek elő, amelyek éppen ezt a részt kívánják becemni, tehát számokat várnak el, vagyis ez a hiányosság megszűnt. A módosítóknál pedig az oktatási szektor kerül még szóba, mint nagyon fontos tényező. Ez nagyon fontos, mert az oktatás, a nevelés hozzájárulhat a mentalitás megváltozásához. És vannak további módosító indítványok is, amelyek az európai intézményekből indulnak ki. Különösen ezt vizsgálják például az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank, az Európai Beruházási Bank jutnak eszünkbe. Nyilvánvaló, hogy nekünk kell jó példával előjárni és van egy néhány módosító a kereskedelmi partnerekkel és az Advanced partnership el kapcsolatban. Itt egy kicsit eltér a véleményem a legtöbbekétől. Szerintem nem kéne felhasználni ezeket arra, hogy nyomást gyakoroljunk a korrupt eh, rezsimekre. A 86-os módosítóban azt mondom, hogy az eredeti szöveg jobb. Bizonyos területeken keményebbé válik a szöveg, egyértelműbben fogalmaz, és ennek a célja az, hogy a politikai üzenetet erősítsük, de hát másrészt ez időnként túl messzire megy. Aztán vannak olyan módosítók is, amelyek túl képlékenyek, túl megfoghatatlanok, mint például a 17-es veszélyes politikai és gazdasági változások. Mit jelent ez? Ez azért már nagyon nagy vonalakban fogalmaz, vagy a 48-as módosító. Itt plusz szervezetek létrehozásáról van szó, amelyeket EU pénzekből kéne támogatni. Hát igen, úgy vélem, ettől a struktúra még bonyolultabbá válna, és a korrupció veszélye még erőteljesebbé válna. Vagy a 98-as az egységes adótérség. Vagy ez nem világos, mit jelent, vagy a 120-as módosító, hogy a tagállamokat felszólítják arra, hogy megfelelő pénzügyi és személyzeti eh, erőforrásokat biztosítsanak a jogi apparátusokhoz, hogy az eseteket gyorsan és hatékonyan lehessen megoldani. Persze ez jól hangzik, és hát a, ez így, egy idealizált világban ez így néz ki, én is így szeretném, de amennyire én tudom, hogy az EU-nak itten nincsen fellépési lehetősége. Aztán néhány módosított még megemlítenék, ahol a korrupció ellenes fellépésről beszélünk a politikai pártok szintjén. Nem értem pontosan a hátterét, a szándékát, és persze nekem is vannak aggájaim, amik hasonlóak, mint az indítványozók esetében, de szerintem a politikai pártoknál a tagállamok szigorúbb szabályait kéne alkalmazni. Nem gondolom, hogy itt Európára kéne várni, hogy javaslatokat tegyen. Annak érdekében, hogy a problémákat megoldjuk. Ennyit szerettem volna elmondani, egy néhány pontot ragadtam csupán ki. Összességében hangsúlyozni szeretném, a módosítókat jónak tartom, nagy többséget úgy, ahogy van, el tudjuk fogadni, hogy néhány helyen ezt megvitatjuk még, és akkor majd az árnyék előadók ezt meg is teszik jövő héten. Köszönöm szépen, kedves kollega, és mielőtt megadnám a szót Gómez asszonynak, hogyha akarja, hogyha szeretné. Van még egy pár percünk, meg szeretném adni a szót a bizottság képviselőjének, és a külső akció képviselőjének, hogy szóljanak. Európai Bizottság tehát. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A belügyi főigazgatóságot képviselem. Első alkalommal szólalunk meg ezzel a jelentéssel kapcsolatban, egy néhány általános megjegyzést engedjenek meg a jelentéssel Hálásak vagyunk a minőségi jelentés elkészítésért, és ez a bizottság jelenleg is sokat dolgozik a korrupciós szakpolitika kialakításán. Ez nagyon fontos része a napi rendünknek. Pillanatnyilag azon dolgozunk, hogy egy ilyen korrupciós jelentés készüljön, évvégére el fog készülni, és Valamennyi EU tagállamban szeretnénk az erőfeszítéseinket ezen a területen fokozni, a legjobb gyakorlatokat átültetni a gyakorlatba, és meg kéne nézni, hogy a korrupció ellenőrzése milyen hatékony a tagállamok szintjén. Úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés fontos lehet ebből a szempontból. Egyéb persze nem csak az EU-n belüli területekről van szó, hanem harmadik országokhoz fűződő kapcsolatainkat is vizsgálni lehet, bizonyos korrupciós sztenderdeket lehet eh, támogatni az egész világon. Ami pedig a korrupciós jelentést illeti, a nemzetközi eh, jogszabályokkal való egyezést is vizsgáljuk, a Európa Tanács, OCD, ENSZ-nek vannak hasonló iránymutatásai, és általában támogatjuk a parlament megközelítést, de eh, látjuk, hogy ez különösen fontos, mert mi is dolgozunk egy ilyenen. Egyébként pedig szeretném még elmondani, hogy a legtöbb felvetett pont olyan, amelyen már dolgozunk, és most értékeljük ezek eredményét, például a sérülékenység területeit meg kell állapítani a gyakorlati szinten, és megnézzük, hogy hol van szükség további lépésekre a közbeszerzés területén, például ez, erre külön fogunk figyelni a saját jelentésükben, de más területek is szóba kerülnek, például a lefelőzés vagy a kisajátítás, és ez kapacitások, a civil szervezetek, a fékek és ellensúlyok, a sérülékenység, amely megvan a privatizációs területen, ismerjük ezt, aztán vállalatvezetésnél is van a korrupt gyakorlatok, amelyekről tudunk. Tehát nagyon széles körben kell vizsgálódni, ha a témát vetjük fel. Mi a jelentésünk e, esetében elmondhatjuk, hogy örülünk annak, hogy konkrét javaslatokat kapunk a jelentésben. Egy néhány talán túl messzire is megy, de összességében ez mindenképpen jó alapot kínál az Európai Bizottság számára szeretném a hálánkat kifejezni a kapcsolatért, amit az emberi jogok és a korrupció területén ennek az összefüggéseit hangsúlyozzák, és ennek van politikai hatása adott esetben például a korrupt gyakorlatok számos területen felmerülnek, de nagyon ritka az, hogy helyreállítják a korrupció és az emberi jogok között ezt a közvetlen kapcsolatot, és ennek mi nagyon örülünk, hogy ezt megteszik, hiszen a széles körű korrupció tényleg a demokratikus társadalom szövetét, a jogállamiságot erősen aláássa. Ezért támogatjuk, ami itt történik a kapcsolat létrehozása területén. Az embereknek biztosítani az alapjogokat, de beszélni lehet igazságszolgáltatásról és egyéb alapjogi kérdésekről Mindösszesen emlékeztetni szeretnék arra, hogy a közleményünkben, a korrupciós közleményben, amit az Európai Bizottság 2014-ben fogadott el, van egy rész, amely és ő beharangozza az új jelentést. Ez egy újdonság volt akkoriban egyébként, hogy ez szóba kerül a, a, a a nyilatkozatban a korrupciós politikát vizsgáljuk egyébként a harmadik államokhoz fűződő kapcsolatokban is. Ez úgy vélem egy rendkívül intenzív párbeszédet igényel az országokkal a jogállamiság vizsgálatát, itt nem szabad szem előtt téveszteni. Az antikorrupciós ö, ö, politikát felvetjük a víza párbeszéd, vízumpárbeszéd esetén is harmadik országokkal. Szóba kerül ez a antikorrupciós politika a szomszédsági politikában is, egyébként pedig kötelezettséget vállaltunk arra, hogy jobban fókuszálunk a, a nemzetközi segít, segélynyújtás területén is az antikorrupciós politikára. Éppen ezért megfelelő egyensúlyt kell kialakítani, mm, hogyha a harmadik államokat vizsgáljuk és EU részéről támogatást kapjanak, azt gondoljuk, hogy ezek a pénzek olyan országokba menjenek, ahol kisebb a korrupciós veszély, és figyeljünk a, ezekre a pénzekre, ahol nagy a korrupciós veszély. A legutóbbi kezdeményezések a bizottság részéről, el kell, hogy mondjam, reméljük magasabb szintre kerül, és el kell fogadni őket, még ott is a jogalkotás területen is lépnünk kell a transzparenciánál, a kormányzati kifizetéseknél, de szóba kerül országonként meg kell vizsgálni az erdészetet, a mezőgazdaságot, örülünk annak, hogy ezek a jogalkotási javaslatok egyre inkább felkeltik a figyelmet és dolgoznak rajta. Például a kitermelő ágazatok transzparenciájával is külön foglalkozunk, nemrégiben elősegítettük a bizottság szintjén a pénzmosás elleni fellépést és az átutalások vizsgálatát, és végzünk kockázatértékelést is számos területen, mint például a pénzmosás elleni fellépésben. Végül pedig szeretném elmondani, valamennyien önök is tudják, elfogadtuk 2011 végén egy ajánlást, egy a közbeszerzésekhez. Ez megint csak rendelkezéseket tartalmaz a jó kormányzással kapcsolatban. Tényleg abban bízunk, hogy megkapjuk az Európai Parlament támogatását ahhoz, hogy tényleg a közbeszerzéseknél a jó kormányzást erősíteni tudjuk. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mrs. Stefanuk, uh, for, uh... Köszönöm szépen Stefanuk asszonynak ezt a nagyon értékes hozzászólást. Swan úr az EKS részéről kívánna valamit mondani, de tényleg csak röviden. Két perc. Úgy gondolom, a belügyi főigazgatóság eh, tényleg világosan beszélt ők a legfontosabbak az antikorrupció területén. Mindezesen Hálámat szeretném én is kifejezni a jelentés elkészítéséért, ez hidat ver az emberi jogok és a korrupció témái között. Eddig ezeket külön kezeltük gyakran, és a 28-ai, február 28-ai dátum pedig fontos volt ebben az a függésben. A másik dolog, láthatjuk, hogy a vállalkozási főigazgatóság, amely ma nincs képviselve, igenis figyelni fog a vállalati felelősség témájára, ez is szerepel ebben, és ezen a héten az Európai Bizottság közzétett ágazatspecifikus iránymutatásokat, és az ENSZ emberi jogi mutatásai alapján, és a legfontosabb természetesen az olaj- és gázipar, vonatkozó előírások, de hát más területeken is foglalkoztatás területén, foglalkoztatási ügynökségek. Úgy gondolom, hogy van még munka bőven. És azt gondolom, hogy a szövegben talán ezt jobban is meg lehetne jeleníteni, tehát az Olaf, az ombudsman tevékenysége szóba kerülhetne, de mennyit szerettem volna csak. Köszönöm, Svan úr. Gomes az asszony. Gomes asszony, szeretne válaszolni erre, reagálni ezekre? Köszönöm szépen, mondja Gomez asszony a támogató szavakat, és a bizottsággal, az EKS-szel is tartom a kapcsolatot, és persze az árnyék előadókkal is kidolgozunk a kompromisszumokat. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Ezen lezárjuk ezt az eszmecserét ebben a témában. Még tájékoztatom a kollégákat, hogy a komers asszonynak a szavazás, jelentésről a szavazás június 27 lesz, 27-en lesz az AFET szakbizottságnál. Ha nincs egyéb, akkor köszönöm az önök jelenlétét a mai napot, tájékoztatom önöket, hogy a következő szakbizottsági ülés ez július 10-én, 11-én lesz. Köszönöm szépen, jó étvágyat és kellemes napot kívánok önöknek!